Ja, guten Nachmittag. Ich welcome to our schedule. Üdvözlöm a kollégákat. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Van itt mindenkinek hely. Not to be seated. Dankeschön. Ja, ich eröffne die Sitz. Megnyitom az ülést. A napi rendet megkapták, és azon nincsen módosítás sem. A Contnewsból is olvashatják, hogy milyen nyelvek lesznek ma. Ezt az ülést, mint általában az üléseinket a weben is lehet követni, a World Wide Web-en, és az előző ülésünk jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekintem, ha nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzés. Hármas napi rendi pont. Jan Kucsák meggyilkolásával kapcsolatban az Európai Parlament delegációt ö, ö, küldött Szlovákiába a belső belügyi és költségvetési ellenőrzési bizottság. Most ö, vagy bejön, vagy kimegy, aki ott áll és beszélget, mert ilyen zajban nem tudok dolgozni, és továbbra is mondom, hogy aki ott beszélget, Nos, tehát Ján Kucsák meggyilkolása után parlamenti delegáció jár Szlovákiában. Én vettem ezen részt, és két-három bizottsági, szakbizottsági kolléga. És néhány lépéssel előbbre vagyunk. Talán emlékeznek, hogy ez az újságíró európai pénzek, főleg mezőgazdasági támogatások elcsalásáról írt, és ezt a témát kutatta. Mondjuk új, nagy újdonságokkal nem szolgált a cikkeiben, és ezért továbbra sem értjük, hogy miért kellett ezért meghalnia, mert amiről ő írt, azt ugye lehetett tudni. Azt, hogy a vidékfejlesztési pénzekkel baj van, azt már az újságíró tevékenysége előtt is tudtuk, mi magunk is. És a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban tárt fel dolgokat, meg a, az agrárkiadások struktúrájáról írt, de ezek nem voltak egetrengető újdonságok. és időközben Kelet-Szlovákiában felvettük a kapcsolatot helyi termelőkkel is, mondták, hogy őket is megkérdezte az újságíró, tehát továbbra sem teljesen világos, hogy miért gyilkolták őt meg. Ezzel együtt nekünk a dolgunk itt az, hogy a Szlovákiában eleve tudott, meg azóta is föltárt szabálytalanságokkal foglalkozzunk. szakbizottságunk ugye a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban nemrégiben meghallgatást tartott, illetve 30 kérdéses kérdőívet állítottunk össze, ezekre a válaszokat azóta megkaptuk, köszönöm Szlovákiától, és ugye nekünk az a fő küldetésünk, hogy az európai pénzek elszámoltathatóságát javítsuk, és ne hagyjuk alásni az EU finanszírozás dolgait. Új utunk lesz majd januárban, és mindenkit kérek, hogy aki jelentkezett az útra, az maradjon is a jelentkezők között, mert ez egy nagyon fontos ülés, és az európai pénzeloszlás hitelessége, elosztás hitelessége, méltósága szempontjából is fontos, hogy ezt a programot megvalósítsuk. Kos- Kosicébe, vagyis Kassán fogunk találkozni a régiók képviselőivel, utána a mezőgazdasági termelők szövetkezeteivel találkozunk, részben ugyanazokkal, akik már itt is jártak nálunk, viszünk tolmácsokat is, meg úgy tűnik, hogy nem volt a múltkori úton eléggé önkéntes tolmács, és ezért nem tudtuk a beszélgetéseinket lefolytatni teljes körűen, a civil szervezetekkel különösen. Utána pedig Pozsonyban fejezzük be a programot, ahol bizonyos gyanús ö, ügyek kapcsán találkozunk a fő ügyésszel. Egyébként vele már egyszer találkoztunk, sőt, aztán a miniszterelnökkel is fogunk újra találkozni, mondjuk az előzővel találkoztunk, most az újja, és a szlovák köztársaság elnökével is úgy néz ki, hogy sikerül leülnünk. Mert azért a korrupció egy olyan kérdés, és annak a tűrése, tűrési szintje, ez a legmagasabb szintet is érintő kérdés. és ezeknek a történeteknek gyakran politikai vonatkozása is. Én ezeket nem zárom ki, de engem a tények érdekelnek, nem a narratívák. Most Bajtmán asszonynak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről, aki ennek a témának a felülőse. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ön is elmondta, igen, nagyon sokféle híresztelés van Szlovákiával kapcsolatban. Ön a kifizető ügynökség vezetőivel is találkozott. A DG Agri és Hogan biztos úr is kapott ilyen utalásokat, csalásra vonatkozó utalásokat, hatalommal való visszaélésre vonatkozó híreszteléseket. Úgyhogy ezeket az Olafnak továbbítottuk. Az Olaf elkezdte a vizsgálatot, és amíg az alapvizsgálat zajlik, addig a DG Agri nem tud erről nyilatkozni, a saját auditunkat felfüggesztettük, és majd az alap eredmények tükrében folytatjuk azt. Ha az alap talál valamit, rendszerszerűt, súlyosat, a kifizető ügynökség működésében, meg az akkreditációs kritériumok tekintetében, akkor nyilván a DG Agri újra belép a képbe, és megvizsgálja, hogy milyen fellépésre, intézkedésre van szükség részünkről. Önöknek elküldtük a briefing anyagát, ami a közvetlen kifizetésekről ad egy áttekintést, arról, hogy milyen kifizetések vannak a szlovák köztársaságban, milyen összegűek, és kimásoltuk az ide vonatkozó jogszabályokat is. Ugye, hogy mikor ki jogosult közvetlen támogatásra, milyen jogi viszonynak kell fennállnia a föld tulajdonlása és megművelése tekintetében. Az EU joganyag gott nemzeti joganyag is kiegészíti ilyen tekintetben, de a föld tulajdonlása és használata más jogalap, de azok a feltételezések, amelyeket hozzánk is eljuttattak, azok arra vonatkoznak, hogy mások tulajdonképező képező földet műveltetnek meg harmadik felekkel, és ha valakinek ugye tulajdonjoga van, akkor a kifizetésekre jogosult, ugyanakkor nem ő a megművelő. Az Európai Bíróság is vizsgált már két ügyet legalább, amikor az volt a következtetés, hogy nem csak azt kell vizsgálni, hogy ki a föld, hanem hogy ki műveli meg. Tehát vitatható, vitatott a kérdés, azzal nincsen gond, hogyha valaki a föld tulajdonosa, és ő akarja megművelni ezt, de ha valakit mondjuk rabszolgamunkával dolgoztatnak egy olyan földön, ami nem az illető tulajdona nyilván, az már ö, kínos kérdés, és ezt a kifizető ügynökségnek látnia kellene. Az Olaf vizsgálja tehát most az ügyet. Ha ez a nemzeti jog alapján elbírálható a probléma, akkor akkor a kifizető ügynökségnek át kell gondolnia, hogy mit tesz, de ez nem az EU költségvetés, ugye? De hogyha ez egy en előforduló csalás lenne, akkor itt már ez a kifizető ügynökségen túlmutató ügy, de hát mondom, meg kell várnunk, hogy az alapvizsgálat majd milyen eredménnyel jár. A briefing anyagban benne van az is, hogy mi hogy szoktuk a normál auditot lefolytatni Szlovákiában, jelenleg is zajlik, zajlik. Két megfigyelés akció és ilyen cselekvési tervre vonatkozó javaslataink is vannak, hogy hogyan lehetne azt a magas hibarányt, amit maga a kifizető ügynökség is elismert, csökkenteni. Az éves 2017-es DJ Agri jelentésben ez benne van, vannak tehát most is auditok, ismerjük a szlovákiai helyzetet, illetve elkezdtük kivizsgáltatni ezeket a feltételezéseket. Júniusban kezdődött a folyamat, az illetékes szlovák hatóságokkal felvettem a kapcsolatot, hiszen az illetékes hatóság felelős a kifizetési ügynökség működéséért is. Az első válaszok, amiket kaptunk a kérdéseinkre, azok voltak, hogy az akkreditációval nincsen gond, a, a kifizető ügynökség végzi a munkáját, de hát ki kell vizsgálni ezeket a felvetéseket, és a tanulságok tükrében majd újra az illetékes hatósághoz fordulunk majd. Ennyit gondoltam elmondani, és várom az önök utazásának a tanulságait is. Amilyen logisztikai támogatást megadhatunk ehhez, ezt meg fogjuk adni önöknek. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Muszáj elmondanom, hogy az egész borzasztóan hangzik. Ugye elutazunk oda, nem tudjuk pontosan, hogy mi is a helyzet, lehet, hogy ez az igazság, lehet, hogy más eh, itt állítással, állintással szemben, és nagyon nehéz itt ebbe a sötétbe valami fényt belevinni. Én nem tudom, hogy nem kellene, nem tudnánk egy kicsit pontosabban meghatározni, definiálni a problémát. Ezt kérném, hogy mik azok a problémák, azt mondja meg nekünk, amivel különösen kell foglalkoznunk. egyértelműen van egy nagyon fontos kérdés, amit behatároltunk. Még nem teljesen világos, és ezért fontos, hogy megvárjuk az Olaf nyomozásának a végét, de azért rendszer szintű probléma szemszögéből is ezt meg tudjuk vizsgálni. Azok, akik jogot formálnak a földre, vagy arra alapozzák ezt a jogosultványot, hogy gazdálkoznak, vagy pedig azt mondják, hogy a kifizető ügynökség tulajdonképpen nem a megfelelő jogosult személyeknek adja oda a földet. Hogyha a kifizető ügynökség nem tud ezekről az erőszakos, kierőszakolt esetekről, akkor az egy helyzet. De hogyha rossz döntést hoz a kifizető ügynökség, akkor lehet, hogy itt rendszer szintű kérdésről van szó és meg kell vizsgálni azt a nemzeti jogszabályt is, hogy milyen törvény ad jogosultságot a földtulajdonra. Ugye vállalatok művelik meg a földet, ami, aminek nem ők a jogos tulajdonosai, aztán kedvezményezettek, haszonbérleti szerződéseket kötnek, aztán kiderül, hogy nem jogosultak a támogatásokra, a kifizetésekre. Hát remélem, hogy az önök látogatása kicsit mélyebbre tud ásni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. De most én úgy gondolom, hogy nincs elég információk. Megvárnám az Olaf vizsgálatainak a végét, míg véglegesen el tudnánk mondani, hogy a helyzet ilyen vagy olyan. Köszönöm szépen megvártuk az év végét, de azt mondtuk, hogy jó, most az év végén megyünk, mert nem tartom méltányosnak, hogy egy érzelmi tűrfűtöttsége jellemzett helyzetben utazzunk oda, és akkor utána az dolog utó életével nem foglalkozunk. Ezért remélem, hogy sikerülni fog legalább a jó kérdéseket feltenni legalábbis a kollégák részéről is. Ezt szeretném, ha ez majd így lenne. Hmm, elkevertem itt a programot, olyan sok papír van előttem az asztalon. Hol is van a program? Schmidt, Stechowski, Bowen, Klintz és Sárnecki Csernecki ki kitörölném kell a listáról, még két helyünk van, jó lenne, ha valaki szívesen jönne, mert ez egy fontos utazás, és aztán Smolokova asszony és Manka úr pedig a kvótán kívül vesznek részt eh, az úton. A eh, frakciókat meg kéne győzni arról, hogy nagyon fontos eh, lenne, hogy a szokásos delegáció méret összejöjjön. A média, a médiában megjelent tájékoztatások elleni alapján nagyon sok mindent tudunk már, hogy kivezette az autó, de azt még mindig nem tudjuk, hogy kilőtte agyon az újságírót, és hogy itt milyen erőkről van szó egyáltalán a, a háttérben, hogy itt elemiznünk kell az összes jelentést, és a támogatások ügyét is, de hát azért nagyon jó lenne, hogyha végre megtudnánk igazából, hogy mi is áll ennek a bűnügynek a hátterében, vagy egyáltalán miről van itt szó, és hogy egyáltalán ennek köze van-e az EU támogatásokhoz ennek a bűncselekménynek. Stehovski kollega kíván szólni, nem? Akkor örülök, hogy örülnék, ha legalább a többiek eh, maradnának, és tényleg részt vennének az úton. A dossziéban benne vannak a kifizető ügynökséggel kapcsolatos eh, kérdések és eh, minden anyag. Bajfman kollega, láttuk, hogy Szlovákiában a a, a jellemzően vannak nagyon nagy birtokok is, és nagyon kis birtokok is és sokszor 12 tulajdonosa van egy föld területnek. Ez az oka esetleg a kifizetésekkel kapcsolatos problémáknak részben? Azt hiszem, ez egy nagyon nehéz kérdés. Szörömmel megvizsgálom, de valóban Délelőtt megkaptuk a legújabb jelentést a kifizetések, a közvetlen kifizetések megoszlásáról, és valóban Szlovákiában, mondjuk Csehországhoz össze, összehasonlítva azt látjuk, hogy a pénzek nagy részét, a közvetlen kifizetések nagy részét nagy összegekben fizetik ki, tehát túl nagy tételeket az európai átlaghoz képest. Ilyen a struktúra ebben a két tagállamban. Másrészt vannak nagyon kis birtokok is, kis termelők. Most nem tudom megmondani, hogy ez most mivel függ össze, az, ez, hogy nagyon sok a kis termelő Szlovákiában de a közvetlen kifizetések és Csehországban is kicsit eltérő a közvetlen kifizetések megoszlása, mint Európa többi országában. Igen, érdekes volt látni, hogy az átalakulás, a 89-es rendszerváltozást igazából még nem dolgoztuk fel. Ezért az új parlamentnek csak azt tudom majd ajánlani, hogy ezeket a jellegzetes kérdéseket vizsgálják meg, a föltulajdon szerkezete, azután a nagy állami vagyonalapok, ugye van, van Szlovákiában is egy nagy földalap, ami a tulajdonosok nélküli földeknek a tulajdonosa, és akkor ezt földhaszonbérletbe adják, meg kell kérdezni, hogy az ilyen tulajdonos nélküli állami föld alapban lévő földekkel kapcsolatban mi is a helyzet? Úgyhogy jó lenne, hogyha az új parlament majd és az új költségvetési ellenőrző bizottság foglalkozna ezzel a kérdéssel. Talán mindegyik közép- és kelet országban csinálhatnánk egy, készülhetne egy tanulmányt arról, hogy mi is a helyzet az ilyen tulajdonosok nélküli földekkel. Stehovski kollega. Köszönöm elnök asszony. Azt hiszem, a fő probléma, és erre volt egy meghallgatás is, tehát a fő probléma az, hogy az EU támogatást bizonyos csoportok kapják. Olyan csoportok, akik nem tulajdonosai a földeknek. Az elmúlt években az európai támogatásokat, a föld alapú támogatásokat nagyon sokszor nem a tulajdonosok kapták, és különböző trükkökkel a kis tulajdonosoktól még el is vették a földeket. Erre is a jövőben majd jobban oda kell figyelnünk. Meg kell próbálni biztosítani azt, hogy ne a föld alapján kerüljön sor a támogatások kifizetésére, hanem meg kell vizsgálni azt, hogy mit csinálnak ezzel a földdel a tulajdonosok, hogy megművelik-e. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott a meggyilkolt újságíró is. Itt a maffia struktúrákat vélt létez, vélt feltárni, és ezek a bűnözők együttműködnek helyi önkormányzatokkal, önkormányzati képviselőkkel. Az önkormányzatok pedig olyan programokat bonyolítanak le, amelyekben igazán csak ezek a mafiózók vehetnek részt. És a cikkben legalábbis ezt így írta le az újságíró. És ezek olyan nagyon fontos kérdések, amelyekkel az olatnak szintén kellene foglalkozni a jövőben. A támogatásokat nem lehet csak egy föltulajdonos egy adott csoportjának fizetni, hiszen itt, itt milliókról, vagy milliárdokról, euró milliárdokról van szó. És még annyit is, annyit is, annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy vannak olyan vállalatok, ahol a tulajdonosi struktúra nem világos, nem átlátható. Ez pedig azt jelenti, hogy mit pénzmosást folytat több cég, ez is egy jó kis téma lehetne az Olafnak. Véleményem szerint tehát ezt erre is mindenképpen oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen. Hát az ilyen joghéz országok a szabályozásban nagyon bosszantok, és valóban veszélyeztetik az egész Európai Uniót. Nagyon fontos lenne, hogy majd a nemzeti parlamenti kollégákkal is megvitassuk ezeket a kérdéseket, hogy gond, alkossák meg a szükséges törvényeket. Mert egy kicsit gondatlanul jártak el az elmúlt években ezen a területen. Jó, tehát örömmel várjuk az utat, nem lesz egyszerű, ezért kérem, hogy az előkészítő anyagokat olvassák át. A következő napi rendi pont a költségvetésért felelős biztos, aki bemutatja az új költségvetést itt a kontban 2014 óra 30-kor már itt kellett volna lennie. Hát megvárjuk, amíg megjön a biztos, mert addig nem tudjuk elkezdeni. Ja, genau, genau, wir warten, oder genau, let's, let's start with the court. Huh? Vagy kezdjük a számvevőszékkel. Jó, kezdjük a számvevőszékkel miután a biztos úgy is ismeri a számvevőszék jelentését. Ugorjunk a negyedik napi rendi pontra. Üdvözlöm eh, Lazar urat, Gregor urat és Kozlov urat. Az eh, számvőszék jelentés második és harmadik fejezetét tekintjük át. Elkezdjük, eh, amíg megérkezik a biztos, biztos nem pedig mások időben. Lazar úr. Conch, Madame Gressler, Madame Ayala Sender, Köszönöm, elnök asszony, Ayala Szender asszony, tisztelt képviselők, október 4-én az Európai Szembevőszék elnöke és én magam benyújtottuk a 2017-es éves jelentésünket. Ma folytatódik a párbeszéd a 2017-es költségvetés horizontális végrehajtásáról, illetve a 2017-es zárszámadásról. Kozlovsz kollégám és Gregor kollégám. A kettes és hármas fejezetről fogunk beszélni. Én az éves jelentésért felelős számvevőként, illetve az ötös elnökeként én az egyes, négyes és tízes fejezetekről fogok beszélni, illetve DAS-ról, mégpedig röviden. Egy valós hiteles képet ad az euró pénzügyi helyzetéről és eredményeiről a zárszámadás. További ajánlásokat tettünk arra vonatkozóan, hogy az EU pénzeinek elemzését jobban kezeljék, egyet az áfára, egyet pedig a saját erőforrásokra. Ahogy a 2016-os DAS-ban egy kvalifikált jóváhagyást adtunk, a kifizetések fele mentes az anyagi jellegű hibáktól, a lényeges hibáktól, és az ötös fejezet, vagyis az adminisztrációs részeknél ez fokozottan igaz, a visszafizetéses kifizetések azonban lényeges hibákkal rendelkeztek, ezekre korlátozódnak a lényeges hibák, itt bizottsági kifizetésekről is szó van, mint például a kutatás, illetve olyan kifizetésekről, ahol közös menedzsment alatt tartoz, alá tartoznak a tagállamokra a kifizetésekén, a kohéziós pénz. Egyes területeken az eredményeink, a következtetéseink ugyanazok, és megegyeznek a bizottsági anyagokkal, ugyanakkor mi nem vagyunk olyan optimisták, miközben a bizottság értékelése a mi becsléseink eh, értéktartományába belefér, annak alsó határán, ami a bizottság munkáját illeti. Ez a eh, parlament, illetve ez a eh, szakbizottság komoly eredményeket ért el. A számvevőszék önöket támogatni fogja az önök erőfeszítéseit az iránt, hogy az EU pénzügyi menedzsmentje, a pénzügyek kezelése jobb legyen. Kíván még valaki hozzászólni? Kozlov úr vagy Gregor úr? Parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim, biztos úr, az éves jelentés második fejezete a költségvetés végrehajtásáról szól, illetve eh, költségvetési és pénzügyi kezelési kérdésekkel foglalkozik. Önök számára és más érdekeltek számára 2017-ről akarunk releváns információkat adni, a jelenlegi helyzetet leírni, illetve rövid és középtávú előrejelzéseket tenni, és a fejezetben találhatnak még eh, az új MFF-fel kapcsolatos eh, érdekes eh, és értékes megfogalmazásokat. Összefoglalnám a legfontosabb pontokat ebből a fejezetből. Először is van egy a tavalyi vagy az előző évekhez hasonlóan nagy hiány, nagy, nagy rés a kifizetések, illetve a kötelezettségvállalások között. Ez a, ez a szakadék ez évek óta nő, és ez ahhoz vezetett, hogy a kötelezettségvállalások még nagyobbak, mint a tavalyi csúcs, és ez ráadásul tovább növekszik. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a következő MFF első részében komoly kifizetésekre van szükség azért, hogy a mostani időszak kötelezettségvállalásait teljesítsük. Ami pozitív, az az, hogy a középtávú felülvizsgálat során hozott intézkedések jobban képesé teszik a költségvetést arra, hogy rugalmasabban kezelje ezt az említett problémát, és jobb esély vonatkozik, jobb esélye van annak, hogy az elkövetkezendő pénzügyi időszakban ne legyenek komoly kifizetési visszamaradások. A strukturális és beruházási alap végrehajtása a tagállamok szempontjából továbbra is nagy kihívás. A fel nem használt összegek a programokban az elkövetkezendő három évre még mindig jelentős összeget ölelnek fel. Mi magunk egy kis felmérést végeztünk azért, hogy ennek okait feltárjuk, és ez megerősítette a bizottság eredményeit, az Európai Bizottság eredményeit. Itt a jelentésben azt hangsúlyozzuk, hogy hatékony tervezés és végrehajtás szükséges. Következő pont. A 2007-es 13-as időszak lezárása. Itt azt szeretném aláhúzni, hogy a kötelezettségvállalások 4,4 milliárdot jelentenek, ami 1,3%-a az összes 2007-2013-as pénznek, ami azt jelenti, hogy a tagállamok az előző időszak végére helyrehozták a költekezésüket. Alternatív finanszírozási modellek is egyre inkább megjelennek a költségvetésben, a trust alapok, illetve az az alap, amely a törökországi menekültek finanszírozására szolgál. Ezeknek megvannak a kockázatai és kihívásai, erről is beszéltünk Továbbra is azonosítottuk azt, hogy növek, növekedtek mind méretben, mind pedig súlyukban az elmaradások. A stratégiai beruházási irány, illetve a fenntartható fejlődési alapról van szó. Egyre bonyolultabb a helyzet, felülvizsgálat és audit szükséges a megfelelő végrehajtáshoz, ahogy a jelentésben is mondtuk, ez a tény további kihívásokkal járhat. A következő pont a az EU költségvetés pénzügyi kitöttségére vonatkozik. Látjuk, hogy ez folyamatosan növekszik. Ez az eredménye annak, hogy a garanciákat egyre nagyobb mértékben használják. Most már 87,3 milliárdról van szó 2017-ben. Három ajánlást fogalmaztunk meg a bizottság felé. Az egyik az, az hogy tárjuk fel a lehetőségét annak, hogy több és jobb információt adjunk a pénzügyi kezelésről a közösen kezelt költségvetési soroknál, ahol bizonyos hiányosságokat megállapítottunk, illetve azt kérjük, hogy elemezze jobban a bizottság azokat a javaslatokat, amelyek contingent liability-t jelentenek az EU költségvetésére nézve. Ezt eh, mi rendszeresé tennénk, ezt az elemzést eh, stressztesztet képzeljük el, és úgy gondoljuk, hogy minden fontos javaslathoz ilyet kell végezni, illetve azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy azonosítsa, hogyan lehet a kifizetési lemaradások kockázatát jobban kezelni. Köszönöm. Thank you very much uh, for the floor, Madam Chair. Uh, Madam Rapport. Köszönöm, uh, elnök asszony, tisztelt képviselők. Uh, én eh, az éves jelentésünk harmadik fejezetét eh, szeretném ismertetni. Eh, eredmények elérése az EU költségvetéséből. Ebben a fejezetben három fő rész található. Az első rész az a teljesítménnyel foglalkozik erre a pénzügyi évre vonatkozóan. E, illetve a következő kérdés, amivel foglalkoztunk, az, hogy a bizottság megfelelően felhasználja-e a döntéshozatalban a e, teljesítmény adatokat, illetve megvizsgáltuk a 2017-es külön jelentéseink hatását, e, és a harmadik részében a harmadik fejezetnek a follow-up eredményeiről számolunk be, tehát hogy a 2014-es ajánlásaink mennyiben valósultak meg, dokumentumokat vizsgáltunk meg a teljesítményjelentésekből, hat főigazgatóság vonatkozásában néztük ezt meg, találkoztunk 30 osztályvezetővel vagy igazgatóval, és felmérést készítettünk 240 menedzserrel, akiknek majdnem 60%-a válaszolt a kérdéseinkre, Uh, five uh, conclusions we have. Uh, öt következtetésünk van a harmadik fejezettel kapcsolatban vannak korlátai annak, hogy a bizottság mennyiben használhatja fel ezeket a teljesítmény értékeléseket, ez ugyanis ezt ugyanis korlátozza a több éves pénzügyi keret. Egyébként ez az új programozási időszakban is szerepel a briefing anyagunkban, és jelenlegi javaslatban ez a korlátozott rugalmasság, ez úgy tűnik, hogy megvan oldva. Emellett a félidős felülvizsgálat ról megállapítottuk, hogy ennek kevés köze van a teljesítmény eh, értékeléshez, ugyanakkor az is igaz, hogy eh, előre nem látható eseményekre kellett a bizottságnak reagálni a felülvizsgálat során. Azt is látjuk, hogy bizonyos stratégiai keretek eh, és, és befolyásolják azt, hogy hogyan járnak el a bizonyos egyes főigazgatóságok speciális IT eszközökre van szükség. Megnéztük az időszerűségét a teljesítményadatoknak, illetve rendszereknek. Az adatok rendelkezésre állnak, de nem mindig időben. Emellett megvizsgáltuk azt is, hogy ezt a teljesítmény adathalmazt később mennyiben használják fel a teendők meghatározásában. Azt látjuk, azt láttuk, hogy nem mindig történik lépés akkor, amikor a célok nem teljesülnek, egyötöde a válaszolóknak azt mondta, hogy amikor a célokat nem teljesítették, nem volt semmi folyamánya annak. A bizottság eh, nem mindig eh, magyarázza meg eh, a teljesítmény jelentéseit, illetve azoknak a problémáit főigazgatóságokra lebontva. Mi szeretnénk, hogyha ez a teljesítménykultúra tovább növekedne, a mi felmérésünk is azt mutatja, hogy a teljesítményre vonatkozó információkkal kapcsolatban további tréningekre van szükség, illetve a jó gyakorlatok elterjesztésére. A hármas fejezet első részében öt ajánlást tettünk, ebből most akkor a másodikat kiemelném. Időszerű információra van szükség a ajánlásokról a négyes ajánlás az az, hogy információt kell adni a Core Performance Reportban arról, hogy az információt hogyan használják fel, az ötös ajánlás pedig az, hogy megfelelő ösztönzőkre, intézkedésekre van szükség, hogy a bizottság belső kultúrájában ezek a teljesítményértékelések jobban figyelembe legyenek véve. Még két témával foglalkoztunk a hármas fejezeten belül. Voltak bizonyos külön jelentések 2017-ben a számbevőszéktől 27 ilyen külön jelentést csinált a számvevőszék, ebben 238 ajánlás volt, 31 ajánlás általános funding megcélzásról beszélt, aztán 81 néhány ajánlás jogalkotási javaslatokat, tehát 21 pedig a teljesítménnyel kapcsolatos volt 80%-a a 2017-es ajánlásainknak vagy teljesen, vagy részben elfogadásra került. Ezeket továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni és vizsgáljuk 2020-ban, és ezzel elérkeztünk az utolsó részéhez a harmadik fejezetnek. 17 külön jelentést elemeztünk jobban a 27-ből, elnézést 17-et, tehát a 27-ből 135 ajánlást néztünk itt meg, és ez, ebből kapcsolatban, százzal kapcsolatban vontunk le végkövetkeztetéseket. 58 ajánlásunkat teljes mértékben végrehajtották, 17%-ot nagy mértékben, 19%-ot pedig eh, csak részlegesen hajtottak végre. Hat ajánlásunk, eh, tehát a 2014-es hat ajánlásunk, eh, az továbbra sincs végrehajtva. Ezzel be is fejezném, és köszönöm a figyelmet. Thank you very much. I would like to thank... Köszönöm szépen, és ezeket a kettes, hármas nagyon izgalmas fejezeteket, főleg metodikai szempontból érdekes volt átgondolni, átbeszélni hiszen a költségvetési menedzsment tekintetében ezek érdekes kihívások. Közben üdvözlöm Öttinger biztos urat, aki egy kicsit kellett, hogy várjon, de most uh, itt a 77 csodálatos kérdés ügyében kérdezem őt, hogy mit tud ezekre reagálni. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, tisztelt számvevőszéki képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm a számvevőszéki megjegyzéseket, de ahogy ez tudható is, a költségvetési bizottság 2019-es költségvetés kapcsán még vadul ülésezik, és holnap is lesz még egy meghallgatás, és ezt készítjük elő, de a főigazgató helyettesünk részt vett az egyeztetésen, és követjük a párhuzamos folyamatokat is. A mentesítési eljárás és a meghallgatások kapcsán, ugye, és a főtitkár beszámolója alapján úgy érzem, hogy összeállt bennem a kép az utóbbi évek és a következő évek parlamenti problémáiról, prioritásairól, lehetőségeiről. A meghallgatásokon 569 írásos kérdést válaszoltunk meg írásban, és hát ezek alapján már lehet mit mondani. Szerintem sok jó folyamatot indíthatunk el most, és az eredmények sem rosszak. A parlament jelenlegi időszakában jelenlőtősen nőtt az európai pénzügyi menedzsment hatékonysága. Ezt a számvevőszéki jelentéseknek és a leg, különösen legutóbbinak az ismeretében mondhatom. Az EU kiadása több mint a felénél semmilyen hibát nem lehetett találni, mondja a számvevőszék, és most már másodszor mondja ezt, tehát minősített, pozitív véleményt kaptunk, minősítést. Jelentősen javult az ellenőrző rendszerek hatékonysága, optimalizáltuk őket. Az összhiba arány alacsonyabb, mint valaha. Az első mentesítési időszakban a jogalkotási időszak első felében, ez 4% körül alakult, már ezzel is ugye felére csökkent, és azóta még tovább feleztük, tehát 2,4%-os. Az átláthatóság révén, a pénzügyi beszámolók révén eh, sikerült ezt elérni. Egyszerűsítés volt a fő jelszavunk, az időszak elején, és e tekintetben is sokat fejlődtünk. Gressle képviselőasszony volt az egyszerűsítési reform önök részéről megbízott felelőse. A bizottság pedig alapul véve a korábbi költségvetési beszámolókat, szembevőszéki jelentéseket számos területen egyszerűsítettünk, 58 helyett 37 európai program van jelenleg, és sokkal hatékonyabb a pénzköltés, megfoghatóvá vált a hozzáadott értékteremtés, és egyértelműen eredményorientált a programozás és az ellenőrzés. Tehát konkrét eredményeket várunk a költségvetéstől, és ez már gyakorlattá vált az utóbbi évek során. Tehát a gazdaság fejlődését, a versenyképesség javulását, kutatási területen új termékek, szolgáltatások piacosítását, munkahelyek teremtését, és így tovább. Tehát számosítható eredményeket infrastruktúrális fejlőd, fejlesztéseket, ez közúti digitális infrastruktúra fejlesztést jelent nagy részt, és a Horizont 2020-as Horizont program a kutatási közösséget is közelebb hozta a költségvetéshez. Nem minden tökéletes, most sem, de megfogható komoly eredményeket értünk el, és ezek a jövőre vonatkozóan is bizakodással tölthetnek el minket. Néhány konkrét példát is sorolnék. A következő pénzügyi időszakban az added value fogalmát még tovább szeretnénk kidomborítani. Egy program, egyetlen egy kifizetés sem úszhatja meg, hogy indokolja és bizonyítsa a folyamat végén, hogy hozzáadott ter- értéket teremtett. A polgárokkal való kommunikációt tovább akarjuk javítani, hogy ne csak a parlament, tanács és a bizottság ügye legyen a költségvetés, hanem hogy minden polgár közvetlenül jobban érthetően tájékozódhasson a költségvetés ügyeiről a címkézéseket, a RAL kategóriába tartozó pénzeket szeretnénk átláthatóbbá tenni. Az utóbbi három 2018-19-20-as évek tervezését, ennek a metodikáját szeretnénk ö, úgy tovább fejleszteni, hogy a tapasztalt hibákat kiküszöböljük. A RAL tekintetében jobb lenne, hogyha hamarabb zajlana majd a jövőben a költségvetési eljárás, már a 2021-es évre vonatkozóan, és ne történhessen olyan késés, ami a 2014-15-ös évben súlyos gondokat okozott. Ami a hibarányt illeti. A közvélemény ezt nem szokta érteni, hogy ez mit jelent. Van az éves tevékenységi jelentés, ugyebár. És ez a hib, ennek a hiba aránya, ez nem keverendő össze, az össz hiba aránya. A programok lezárása után kimutatott és minden ellenőrzés után kimutatott hiba aránya. Miután már a számvevőszék ajánlásait is megfogadtuk. Ez a összhiba arány 2%-osra csökkent. 2017-ben azt is elértük, hogy, hogy a tervezett hiba arány 1% alá ö, csökkenhet. 0,7%-ban gondolkodunk. Ehhez persze a számvevőszékkel való nagyon szoros együttműködésre van szükség, és a metodikai együttműködésre is, hogy ugyanúgy számítsuk a hibarányt, mint ketten, az, és harmonizáljuk valamennyi számítási módozatunkat, a bizottság és a számövőszék, és persze a tagállamok is. És mindhárom szereplő rendelkezzen azokkal az eszközökkel, amelyekkel a hibákat feltárhatja. A nemzeti hatóságokkal a számbevőszék már most is együttműködik, hogy a hibákat eleve elkerüljék, és ez a decentralizált ügynökségeket is érintő tevékenység, hiszen ők valósítják meg politikai prioritásainkat. Az európai politika prioritásait ö, helyi szinten kell megvalósítani mi nem szólunk bele az ügynökségek közvetlen működésébe, követjük működésüket, egyeztetünk velük, de nem is dolgunk, hogy minden tekintetben ellenőrizzük őket. A 2016-os mentesítési eh, eljárásban az ISZ ügynökségnél hibák derültek ki, és rá kellett jönnünk, hogy általános ellenőrzési mechanizmusainkat javítani kell és fókuszáltabbá kell tenni ezen ügynökség tekintetében. A tagállami együttműködésről ejtenék néhány szót. Amint tudják önök is, a tagállamoké a fő felelősség. Ők bonyolítják a programokat, és a munka, a tevékenység 80%-a a tagállamokban, a régióban zajlik Tehát a kutatás, gazdaságfejlesztés, iparfejlesztés, vidékfejlesztés, ugye az ő feladatuk, ők költik a pénzt, ők számolnak el vele, nekünk az a szerepünk, hogy ehhez minden lehetséges feltételt biztosítsunk, és átláthatóan tájékoztassuk őket a lehetőségekről, szabályokról, a számítási metodikákban támogassuk őket. Alapvető jelentőségű, hogy az adatok megbízhatóak legyenek, egyformán összehasonlíthatóak legyenek, és e felé haladunk. Most már egyre igazabb az, hogy időben és teljes körűen elkészítik a tagállamok a jelentéseiket, javult a helyzet, bár egyes országokban ez továbbra is még problémát jelent. és ahol pedig érdekütközés vagy összefonódás esete áll fönn, és panaszokat, panaszt nyújtanak be bizonyos eljárások tekintetében, azokat pedig nyíltan ki kell vizsgálni, hiszen nekünk a adó fizetők érdekeit kell védenünk elsősorban. Tehát a bizottság az unió költségvetésének végrehajtásáért, szabályszerűségért és az adófizetők érdekeinek érvényesüléséért felelős, és nem a tagállamok érdekeit tekinti elsődlegesnek egy ilyen konfliktusban. Tehát ez egyébként eh, arra kényszerített minket, hogy az egyik tagállamot eh, többször is felszólítsuk szeptemberben, októberben bizonyos hibák kiküszöbölésére. Ez az eljárás még nem zárult le, de átfogó vizsgálatot kérünk, mert ne, mi komolyan vesszük azt a feladatunkat, hogy a szabályokat be kell tartatni. Egyébként a parlament is ugye vizsgálja ezt az ügyet. Az érintett tagállam egyébként múlt héten kapott egy általam aláírt írományt, amely az új költségvetési szabályokra emlékezteti a tagállam kormányát, és felszólítja, hogy a megfelelő intézkedéseket az érvényesítés érdekében hozzák meg. Ehhez mi segítséget nyújtunk, és az érdekösszefonódásokra vonatkozó szabályok követésében támogatjuk a tagállamokat, de ellenőrizni is fogjuk, hogy mennyiben valósult meg. Az önök kérdései, érvei, felvetései az idei évre vonatkozó mentesítés kapcsán nagyon jók voltak és relevánsak a kitűzött célok. Tekintetében ugye az added value, a rugalmasság, a, az alkalmazkodási képesség a változó igényekhez, a bürokratikus szabályok csökkentése, ugyanakkor az ellenőrzés hatékonyságának növelése. Mindezen tekintetben a bizottság megfelelt az önök elvárásainak. Új javaslatokat, metodikákat dolgoztunk ki, amelyek a számvevőszék szerint is elismerten eredményt hoztak. A jövő költségvetése legyen egyszerű, modern, világos célokat kitűző, a három pillér, bizottság, agrárpolitika és új típusú feladatok között kiegyensúlyozott. Itt most az agrárköltségvetésről beszélek. Tehát 30% agrár, 30% kohézió és több mint 30% a többi projektre. Szerintem ez egy kiegyensúlyozott arány. Több régiót ki kell emelni az excellencia, a kiválósági versenyben, őket példaként állítani más régiók elé, bevált gyakorlataikat elterjeszteni. Ami a Brexitet illeti, hát az egy külön fejezet, arról most nem beszélnék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm, biztos úr. Egy kérésünk lenne. Hétvégén már természetesen meg tudok vizsgálni ezt az összeférhetetlenségi ügyet, mert már tulajdonképpen 2014 óta figyeljük, elolvastuk a szakvéleményeket, különböző anyagokat, már a sajtóhoz is kijutott sok minden, de jó lenne, hogyha a szokásos utat tudnánk bejárni, és megkapnánk minden anyagot. Ajánlom asszony az előadónk parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszék három eh, képviselőjének, eh, Lazaro úrnak, Gregor úrnak és Kozlov eh, úrnak, akik a különböző fejezetek felelősei. Nagyon fontos, ahogyan ez elhangzott, hogy szeretnénk megváltoztatni bizonyos szempontokat, módszertant, és évről évre megismétlődnek tulajdonképpen hibák is. A számok van, amikor nagyon jók, van, amikor kevésbé. Öttinger úrnak szeretném megköszönni, hogy megválaszolta a kérdéseinket. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk, és nagyon érdekesek voltak a biztos válaszai még nyitva van a lehetőség, további információkat is kérhetünk, ha ezt szükségesnek tartjuk. A számövőszék jelentésére rátérve, ez is különösen érdekes, hiszen az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások zajlanak, és azért is különösen fontos a mostani helyzet, mert viszonylag rövid idő alatt kell elmondani a polgároknak is, hogy mi fog történni a rallal. Ez ugye mint egy nagy lavina, egyre nő és nő, amíg az előző ciklus óta folyamatosan nő, 2017-re vonatkozóan most hallottuk a számvevőszéktől, hogy történeti visszatekintésben is rekord számot rekord méretet ért el a RAL, és hát ez befolyásolja majd a következő költségvetési ciklus gazdálkodását is. Az európai költségvetésnek mintegy a felejét teszik ki a strukturális és beruházási alapok a 2014 és a 2020 közötti időszakban. a MFF végét, közel, végéhez közeledünk, és majd új szabályok alapján kell a következő 7 éves költségvetési ciklust lebonyolítani. Hogyan képzeli el ezt a bizottság? Jó, persze, van egy új rendelet, és azután vannak ezek a megörökölt számok a kötelezettségvállalásoknál. Ez tovább fog menni az új MFF-ben is 2020-ig, de közben már új szabályok lesznek, és ezért változni fognak az összegek is. Mit gondol a bizottság konkrétan, hogyan Mit tervez a bizottság ezzel a helyzettel kapcsolatban? Hogyan kívánja ezt kezelni? A bizottság különböző eh, eh, szolgálati egysége, illetve a tagállamok is eh, mit tesznek ez ellen, hiszen ez a lamina, ez a RAL folyamatosan növekszik, egyre nagyobb lesz. Hogyan lehet ezeket a konfliktusokat megoldani, hiszen ezt el kell tudnunk magyarázni egyszerűen az embereknek is. Annyi mindenre lenne szükség kiadni pénzt, és közben itt van ennyi pénz, amit nem használunk fel. Hát egyszerűen ez borzasztó nehéz megértetni az emberekkel. Nagyon fontos tehát ez a, ennek a kérdésnek a tisztázása, erre választ kell tudni adni, hogy itt két különböző normarendszer működik, különböző szabályokkal működő két költségvetés, és természetesen ez megnöveli, vagy súlyosabbá teheti a többi problémát is, például a hibarányok kérdését. Szelmeyer úr elküldött nekünk egy anyagot 2018-szal kapcsolatos módszertan, illetve a 2018-as hibarányoknak a megküldésére is ígéretet tett itt a meghallgatása során. A kérdő ívben is adott válaszokat, de ebben figyelmen kívül hagyták sok esetben a főigazgatóság által kezelt összegeket. Hogyha a formátumot harmonizálni akarjuk, de hát, látni kell, hogy ugye minden főigazgatóságnak megvannak a sajátosságai, sajátos módszerei is, de a széknek azután ezeket az adatokat valamilyen szinten harmonizálni kell tudni, hogy végül is tényleg helyes jó információt kapjunk. Össze tudná foglalni például, hogy mit is, mi is volt ez a táblázat, amiről Szelmájer úr azt mondta, hogy ez a az audit csoport készített egy ilyen összefoglaló táblázatot a radikális változtatásokról. A különböző fejezetekkel kapcsolatban, ugye itt van a költségvetés, a különböző költségvetési fejezetek, a kultúra, azután a különböző intézményeknek az együttműködése, az egymástól való tanulás, nagyon sok mindent próbálunk megtenni, de sokszor hiányoznak még a harmonizált indikátorok, pedig ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy mérni tudjuk az eredményeket. Viszont 2020-ra vonatkozóan kell majd egy új javaslat, a bizottság el kell, hogy készítsen egy stratégiai javaslatot, és arról, hogy 2020 után hogyan kell majd dolgozni, tehát ezt mindenképpen egy olyan formulát, valamilyen képletet várunk a bizottságtól, amiben szerepelnek az indikátorok, amelyek lehetővé teszik a pontos, az eredmények pontos mérését. A jelenlegi helyzetet az jellemzi, hogy saját szempontunkból vizsgálva zajlanak bizonyos folyamatok, átvilágítás, screening, a vidék fejlesztés kapcsán. A bizottság számos reform törekvését azonban csak részben ismerjük. Sokszor már kicsit csúsznak a reformok, sok mindent már korábban meg kellett volna reformálni, és megint csak egy fontos résznek a megreformása elmaradt. Nagyon fontos terület a kohézió, de ehhez kapcsolódik az, hogy hm, mi és a helyzet a források felhasználásával, az abszorpcióval. Itt is egy, várunk egy konkrét listát a bizottságtól, egy lebontást, országok szerinti lebontást, nem azért, hogy belengére állítsunk bizonyos tagállamokat, hanem hogy egyáltalán lássuk azt, hogy hol vannak a hiányosságok a költségvetés végrehajtása kapcsán, mik a nagy problémák. Itt van a társfinanszírozással kapcsolatos problémák, azután problémák problematikusak a csúszások, a késedelmek, a mm, administratív területen. Tehát szeretnénk egy listát látni pontos okokkal, hogy melyik problémát mi okozza, és ennek alapján talán megtaláljuk a megoldást. Azután elhangzott, hogy van még egy komoly probléma, a közös irányítás kapcsán a közvetett irányítás hát most alakulgat, és hát 1% alatti a hiba arány. A Horizont 2020 kapcsán azt tapasztaltuk, hogy csak egyetlen egy ilyen kis riasztó fény gyulladt ki ezzel kapcsolatban. A bizottság talán el tudja mondani azt is, hogy az egyszerűsítés e, valós eredményeket hozott el, vagy e, esetleg újabb e, problémákat is nem okozott-e az egyszerűsítés. Itt különböző összekre lehet kérdezni a felhasználások kapcsán, és van, ami már az elfogadhatóság határán mozog, bizonyos összegek, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy a horizont eur, az Európa Európa, az Európai Horizont, ez az új e, kutatási program majd hogyan áll össze, és ennek kapcsán még e, sok e, vagy vannak olyan pontok, amiket nem értünk. Polemizáltunk itt Moedas biztossal arról, hogy az Európai Horizont, Horizon Europe kutatási program hogyan lesz majd kiegyensúlyozott program, ez tehát egy nagyon fontos fejezet. Azután itt van a migráció. Itt nem a hiba arányokkal van probléma, hanem sokszor a kapacitásokkal, illetve azzal, hogy a megoldásokat végre is kell hajtani. A tanács van hozott döntések a migráció kapcsán valamikor nem kerülnek végrehajtásra, és közben a pénzeket felhasználják. Igazán ezt nem gondoljuk, hogy ez jó így. Szeretnénk egy kicsit megpiszkálni ezeket a dolgokat, megnézni a földközi tengeri helyzet kapcsán, a mediterrán térségben mi is a helyzet, az európai intézmények talán nem hajtották végre a döntéseket a legmegfelelőbb módon, hogy is fogalmazzak, tehát nem kiegyensúlyozott módon kezelték a migráció problémáját, és ezért a problémák újra és újra felbukkanak. Azután itt van a pénzügyi, az újszerű pénzügyi eszközöknek a kérdése. Még mindig az a véleményünk, hogy ezek, ezekkel kapcsolatban a végrehajtás során nem mindig igazodik a végrehajtás az igényekhez, a szükségletekhez. Itt van hat nagy ország, ezek a kedvezményezettek. Jó, az én hazám is ezek között van, ezt nem akarom titkolni, a Juncker alap, a beruházások egy jelentős részét kapta az én hazám. Azután, mert hát az európai gazdaság számára hasznosak ezek a beruházások, de nyilvánvalóan nem egyformán jutottak támogatásokhoz a tagállamok. Ezen kívül itt vannak még a nagy projektek, harmadik országokkal kapcsolatos projektek, azután a KKV-knak nyújtott mikrohitelek, ezeket se mindig azok kapják, akiknek erre a legnagyobb szüksége lenne. Egy beszédet folytatunk, és biztosítani kell azt is, hogy hogyan alakul majd ugye a mentesítés ebben az évben, milyen magyarázatokra van szükségünk, és hát nyilván 2019-ben választások lesznek, úgyhogy még sok konkrét választ szeretnénk hallani a dj ktől Biztos úr. Megegye meg, hogy a legfontosabb kérdésekre, pontokra koncentráljak amelyeket említett az előadó asszony. Először is itt van a, a RAL kérdése. Azt gondoljuk, hogy minden kötelezettségvállalás, kifizetés végül is rendben megtörtént, de a probléma az, hogy évről évre ezek a hátralékok nem egyformán alakulnak, mert eltérő a projektek finanszírozása. Az MFF-et 2013-ban fogadták el, és csak ezt követően tudta a bizottság megkötni a tagállamokkal a partnerségi megállapodásokat. Tehát 2014-ben már itt volt az új pénzügyi keret, de még nem születtek meg a megállapodások a tagállamokkal, a régiókkal, amelyek tartalmazzák volna a prioritásokat, a sarokpontokat. 2015 tavaszán már kötések és állapotban voltak a partnerségi megállapodások. De a tagállamokban az illetékes hatóságok némelyiken még 2016-ra sem készült el ezzel. És ugye 2014-ben teljesen, illetve 2010-ben részben a kohéziós politika mm, elveszett, és 2019-ben fogjuk elfogadni a következő MFF-et, azután 2020-ban tárgyalunk a partnerségi megállapodásról, és 2021. január 1-től jönnek a kötelezettségvállalások, illetve egyáltalán a kohéziós programon keresztül ettől kezdve lehet megvalósítani majd projekteket. Az Európai Tanács a következő csúcs találkozón fog foglalkozni majd először az MFF-fel. A 12 következtetés szerint 2000 19-ben el kell fogadni az új MFF-et. Ezután összeáll az új bizottság, és most a tanácssal kapcsolatban viszont azért aggódom, mert tavaszig, mondjuk húsvétig a parlament is még ugye dolgozik, a szakbizottságok, Két héttel ezelőtt részleteiben is döntöttek a pozíciókról, és ez tárgyalásra kész állapotban vannak ezek a parlamenti döntések, tehát minél többet, vagy lehetőleg mindent még ebben a parlamenti ciklusban kellene elfogadni, mert a választások után, hát a június, júliusban, szeptember, októberben, hát nem tudom, hogy prioritásként kezelheti-e a parlament az MFF-et, akkor a képviselőknek más feladataik lesznek, hogy meg kell alakítani, sok mindent a szerveket, azután az új biztosokat meg kell választani. Tehát a tanácsnak a tárgyalási készségét egy kicsit hm, erről ki kéne kényszeríteni. A tagállamoknak rengeteg ideje van arra, hogy begyújtsák a számlákat. Az a javaslatunk, hogy az N plusz 2 alapján járjunk el. A végrehajtási szabályok annyira bonyolultak, hogy a tagállamokban sokszor a munkatársakat egy-két évi képzésben kell részesíteni, amíg az egész elszámolási mechanizmust jó színvonalon tudják ellátni. A Corporate Management Boardra is rákérdezett az előadó. E, valóban a e, belső ellenőrzési szolgálatunk egy sor módosító indítványt, e, javaslatot terjesztett elő a folyamatokra, az eljárásokra. És itt a számvevőszék is sokat segített. Az én javaslatomra azután a kollégiumban november elején az úgynevezett governance package-ről döntés született, és ez a Corporate Management Board hatásköreit pontosítja, illetve újra definiálja. Az Audit Progress Committee és egy új definíció alapján kapta meg a feladatait és hatásköreit. Az IKT és a kiberbiztonság területén is változik a belső eljárás, ki mit, hogyan tud megrendelni, a hardvert, azután hogyan folyik ennek a karbantartása, milyen standardokat kell alkalmazni, ugye modernizálás, korszerűsítés fontos szempont ezen a területen. A jogi szolgálatunk értékeléseket készített ezzel a bizonyos egy tagállammal kapcsolatban. Egy levelezés zajlott ennek a tagállamnak a kormányával, és ez nyomon követhető. Én múlt pénteken írtam egy levelet, amit a következő napokban önöknek is el fogok küldeni. Ezek voltak azt hiszem a leglényegesebb kérdések. Köszönöm szépen. Nagyon érdekelne minket természetesen a jogi szolgálat szakvéleménye, hogy mi történt itt a 61. cikkel, nem csak ezzel az egy eh, tagállammal kapcsolatban érdekes ez, hanem néhány más tagállammal kapcsolatban is. Azt látjuk, hogy, eh, hogy milyen modellek alakulgatnak ki itt az EU-ban, hát nem lehetünk ezzel elégedettek. Én vagyok eh, az egy első hányék előadó, azért folytatom. Köszönöm a számvevőszéknek a beszámolót. A számvevőszék egy nagyon fontos dolgot is itt megemlített, mégpedig azt, hogy milyen stratégia, politik, milyen politikai célok alapozzák meg a pénzek elköltését. Ugye négy párhuzamos stratégiánk van, van a 10 prioritás 2014-ből, azután az Európai Tanács agendája, a többéves pénzügyi keret, és az 2020-as eh, stratégia. Ez négy terület. A kérdés az, eh, hogy az lesz ennek is a sorsa, mint a Lisszaboni stratégiának, azt is ilyen nagy csinnadratával fogadtuk el. Aztán ugye a mi szakbizottságon kívül senki nem foglalkozik ezzel. Mi számos rendezvényt tartottunk, megpróbáltuk feltárni, hogy mi is történt a híres Lisszaboni stratégiában. Tehát milyen tanulságokat vonhatunk le ezekből a stratégiákból, mert az ön utódja milyen tanulságokat vonhat le, milyen stratégiai megfontolások a legfontosabbak, hiszen fontos, hogy a pénzt hozzá Energy a stratégiához. A számövőszög széktől azt kérdezem, hogy önök milyen tanulságokat vannak le. Természetesen olvastam az önök ajánlásait, de hát nem voltam nagyon elégedett ezekkel. És még egy kérdés a e, számvevőszékhez. Ötige biztosnak adott kérdés 45. kérdésével kapcsolatban. A számvevőszék azt mondja, hogy a pénzügyi eszközökből csak 10% jut el a végső kedvezményezettekhez. A bizottság azt mondja, hogy ez 32 százalék, mert a, az irányító hatóságnak menő pénzeket is beszámítja. Mi a véleménye a számövőszéknek, a bizottságnak erről a válaszáról? A biztostól kérdezem a következőt. Ugye a számövőszék mond itt egy nagyon érdekes dolgot. A nincs következménye annak, hogyha a teljesítési célértékek nem teljesülnek. Tehát amikor nem teljesülnek a célok, akkor ha, borítsunk rá fájtlat. Nos, ebből milyen tanulságokat tudnánk levonni, és hát hogyan kéne ezt kezelni. Azután mi történt, történik a végső kedvezményezétekkel? a beszámoló, a jelentések kapcsán. Itt pontosabb, jobb jelentésekre van szükség. Ugye ez a tagállam, amik, itt soha nem nevezünk meg, itt kerülgetjük, mint a forró kását, de politikusok, egy olyan politikus, aki ugye közben vállalkozó is volt, a vállalkozásából származó nyereségeket meg tudta duplázni, miközben politikusként tevékenykedik. Ez jó lenne, hogyha valami iránymutatást kapnánk. Mit tehetünk? Hiszen itt, hogy a végkedvezményezett jelentéstételi kötelezettségen tudjuk javítani, hogy tényleg beszámoljon arról, hogy mi történt ezekkel a pénzekkel, ezt mi is megkapjuk, és akkor jobban fel tudjuk dolgozni azt, hogy mi is történik a valóságban az európai pénzekkel, támogatásokkal. Köszönöm, és Gyabajóva asszony a következő. Uh, dear Commissioner, members of the Court. Köszönöm, kedves kollégák, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm a biztos úrnak, csak úgy, mint ahogy a többiek is tették a választ, amit adott, illetve az egész munkát, amit a mandátuma alatt a parlamentnek elvégzett. Mivel most utoljára hallgatjuk itt most meg a biztos 2011 hetes mentesítéssel kapcsolatban én eh, leginkább a teljesítményre akarok eh, koncentrálni. Először is a teljesítménykezelés, ebben egyetértünk, egy folyamatban lévő szisztematikus megközelítés, amely a hatékonyságot eh, növelni hatott. A kérdésem a 3.27-es felvetésre mégpedig a lényegi bizonyítékok, amelyekből meg lehet állapítani a hatékonyságot, illetve a teljesítményt, különös tekintettel a hosszabb projektekre, vagy a hosszabb kifutású e- e- e- projektekre milyen tényleges bizonyítékok alapján döntik ezt meg. Másik kérdésem az, az egységes szabálykönyvre vonatkozik, illetve arra, hogy csökkent a szabályok száma. Biztos úr, van-e valami fajta visszajelzés a tagállamok részéről, hogy ez az egyszerűsítés, az abszorpciót milyen módon segíti a tagállamokból? Mit tesz a bizottság akkor, hogyha az egyszerűsítés egyszerűsítési törekvések szembe kerülnek a gold plating-el a tagállamokban, ami elég gyakran bekövetkezik. A válaszaiban ön azt is jelezte, hogy a bizottság a az összes programnak a teljesítményét növelni akarja azzal, hogy világos célkitűzéseket szab meg, és azon belül pedig teljesítményjelzőket, indikátorokat a mennyi, milyen mértékben fog csökkenni tehát ezeknek az indikátoroknak a száma, és ki fogja ezeket ellenőrizni. Természetesen a számvevőszék is reagálhat erre, hogyha akar, és szeretném nekik is megköszönni azt, hogy egyre jobb munkát végeznek a mentesítéssel kapcsolatban, különösen a harmadik fejezettel kapcsolatban. Biztos úr, mivel ez a mi mandátumunk utolsó mentesítése, sőt nem csak a milyen kérem, az övé is, érdemes lenne lenne, hogyha ön esetleg útmutatással szolgálna a következő parlamentnek, illetve az ön után jövő biztosnak. Köszönöm az együttműködését. Ja, danke schön. Und, uh, ich wollte alle nur sagen, dass... Csak azt akartam még mondani, hogy lesz itt majd egy kis meghívás, egy kis karácsonyi partikint, de most talán hallgassuk meg először még Stász kollégát. Dank u voorzitter. Ik vraag me af waarom u dat aankondigt, net als ik het woord neem. Maar, uh... Köszönöm. Miért pont előttem mondta ezt elnök asszony? Eh, de hát természetesen én is szívesen megiszom majd azt a pohárkát. Eh, örülök, hogy itt van, biztos úr. Én csatlakoznék ahhoz, amit Gressel asszony LPP-s raportőrként mondott. Ezen a hétvégén a Guardian, a Le Monde, a Standard és egyéb tiszteletre méltó európai újságokban utaltak a bizottság jogi szolgálatának egyik anyagára, eh, amelyben válaszolt kérdésekre a regió főigazgatóság eh, főigazgatójának kérdésére eh, Babis cseh miniszterelnök ellen folytatott nyomozással kapcsolatban. A Transparency International tett egy bejelentést erről. Itt van nálam ez a dokumentum. Ebben a dokumentumban komoly problémák kerülnek felvetésre. Babis miniszterelnök teljesen egyértelműen egy összeférhetetlen helyzetben van most én nagyon óvatosan járok el ebben az ügyben. A kormány reagált, és azt mondta, hogy Babis úr megfelel, tevékenysége megfelel az összes európai jogszabálynak, legyen szó a régi vagy az új pénzügyi rendeletről, és eh, nincsen semmifajta összeférhetetlenség szerintük, és eh, azt is mondják, hogy eh, a pénzügyi rendelet egyébként sem alkalmazható miniszterelnökre vagy miniszterekre, mert a miniszterelnöknek nincs befolyása az EU költségvetés végrehajtására. Az egyetlen kockázata annak, hogy ugye vissza kell fizetni Csörszak a pénzeket, az igazságminiszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy hát Babis úr a pénzét egy tröszbe, egy vagyonkezelő alapba helyezte. Nos, biztos úr, itt ez nem észszerű, ami történik. Ugye minden meghallgatáson Hogan, Krecó biztosokkal, Zelmayer úrral is volt meghallgatás, és tudjuk, tudjuk, hogy nagyon jó egyeztetést folytattak Kópman úrral, illetve az EMPL és az AGRI főigazgatóságokkal, és tudjuk azt is, hogy önök foglalkoznak az ügyel de egy egyértelmű üzenetre várunk a bizottság részéről, hogy a cseh kormány itt úgy tesz, mintha nem történne semmi, mintha nem lenne semmi ügy, minden rendben van a cseh jogszabályok alapján. Hát mondhatjuk jó, hogy a cseh jogszabályok alapján minden, rend, minden rendben van, és tudom, hogy először a tagállamnak kell lépni, ez a szabály, csak utána cselekedhet az Európai Bizottság. De hogyha a cseh kormány itt egy olyan helyzetben él a virtuális valóságban, világban él, amikor eurómilliókról beszélünk, amelyeket Babis úr vállalatai kaptak, és más miniszterek cégei, akkor azt hiszem eljött az ideje annak, Öttinger úr, hogy eh, a, mint a csalásért felelős biztos, most már tegyen valamit, hogy eh, lépjen, intézkedjen, és mondja el nekünk, hogy mik lesznek a következő lépések. Itt nem elég volt a blablából, ne a cseh kormány döntsön már arról, hogy most a cseh jogszabálynak megfelelően történt-e minden, és minden rendben van. Itt európai pénzekről van szó az új augusztustól hatályba lépő költségvetési rendelet alapján, és annak minden szabálya, minden jogszabály a támogatások végrehajtásáról, a shared managementről, mindent figyelembe kell venni, és fel kell lépni, cselekedni kell. Egyértelműen meg akarom öntől kérdezni, a bizottság milyen lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy gyorsan történjen valami, hogy a csekkor kormány ne tehessen úgy, mintha itt nem lenne semmi probléma, Eh, mintha nekünk ehhez semmi köze nem lenne, nekünk ehhez nem lenne közünk. Itt eh, összeegyeztethetetlenségről van szó, a bizottság jogi szolgálata nagyon világosan, ritkán olvasok ilyen világos do, eh, egy dokumentumokat, tehát elmondta a jogi szolgálat is, hogy itt helye van a cselekvésnek, várom a választ válaszát várom. És az előttem szólóhoz csatlakozva szeretném én is megköszönni az írásos válaszokat, amelyeket adott válaszolt a kérdéseinkre. Itt ezeket ezért tényleg, tényleg nagyon hálásak vagyunk, mert a jó dolgokkalra is rá kell mutatni, azt is ki kell mondani, hihetetlen energiát és időt fordítottak a munkatársai erre. Köszönöm. Nicht zu vergessen, dass in Tschechien die Europäische Union 85 Prozent an den Projekten bezahlt. Herr Kommissar, bitteschön. schön. Nein, der Kollege Salafranca bekommt noch kurz das Wort, dann haben wir eine einzige Antwort. Franka úr, hozzá először, Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm biztos úrnak is, hogy eljött. Ön mindig nagyon szorgalmasan részt vesz a szakbizottságunk ülésein, és nagyon elérhető. Köszönjük ezt ennek. Nekem el kellett mennem egy másik szakbizottságba szavazni közben elnézést, ezért nem hallottam a válaszait a feltett kérdésekre, de Ayala asszony majd tájékoztat engem, és én meg csatlakozom hozzá abban, hogy ez a 277 milliós összeg, ez bizony nagy. Ami a saját forrásokat illeti, Ez a 270 millió egyébként nem az Egyesült Királyságból származott. 2018-ban os szintre jutottunk, de a 10% is még hatalmas összeg. És ezért az Egyesült Királyság állásfoglalása a bírósági ügy kapcsán számomra követhetetlen, és jó lenne tudni, hogy a vasárnapi megalapodás óta hogyan módosultak esetleg ezek az összegek. Az 58-as korrupcióra vonatkozó kérdése adott válasza nagyon érdekelne. Öntől korábban azt hallottuk, hogy a bizottságnak nem volt kellő információja az ügyről. És jó lenne erről többet tudni. Utolsó kérdésem. Már kaptunk részleges választ a nyugdíjak ö, maximális értékére vonatkozóan, de a minimál nyugdíj kérdésére vonat, vonatkozóan szerettem volna még öntől hallani megnyilvánulást. Egyébként pedig újra el szeretném mondani, hogy nagyon hálások vagyunk önnek, az ön főigazgatóságának a szoros együttműködésért, amelyet végig tanúsított irányunkban. Megadom a biztos úrnak a szót, mondja az elnök. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Szívesen válaszolok részletkérdésekre is az Egyesült Királysággal vonatkozóra is, meg a vámosra is. Mi átadtuk az úgynevezett reasoned opinionunkat az angol kormánynak, de ezekben a kérdésekben még nincsen megállapodás. de azt képviseljük, hogy amennyiben a brit fél nem felel meg a fizetési kötelezettségének, az ügyet azonnal az Európai Bírósághoz utaljuk. Mert az európai jogállamiság malmai ugyan lassan működnek, de működnek. Most itt Olaszországról is beszélhetnénk. Vannak elveink, és ezekhez szigorúan ragaszkodunk. És van egy elsődleges, meg egy másodlagos joganyag. Be kell tartanunk egy csomó eljárási szabályt, csak akkor mehetünk bíróságra például, hogyha a reasoned opinion nem vezet eredményre, de ugyan a bírósághoz fordulás az csak ugye egy utolsó eszköz a sorrendben, de automatikusan következik, hogyha az előző stádium nem vezet eredményre. Én egyébként egy türelmes ember vagyok, de ez azért vagyok türelmes, mert tudom, hogy végül minden ügy végére pont kerül, és én optimista, türelmes ember vagyok. Mindegy, hogy milyen módszerrel, de a jogállamiság érvényesülni fog. Másodszorban a RAL-ra újra visszautalnék. Ugye a 2013-14-es évben nagyon sok késedelem volt. Ez súlyos gondokat okozott. Késve kapták meg a tagállamok, a, a programok részvevője pénzüket, de ez a, és a tagállamok sokkal több pénz elköltésére vállaltak kötelezettséget, mint amennyit képesek voltak az abszorpció révén ténylegesen eltör, elkölteni nagyon sok kohéziós program azért akadt el, bukott meg, mert túlzott elvárásokat támasztottak magukkal szemben a, a tagállamok és a régiók és az önkormányzatok. Mi hát nyomulhatunk és próbálhatjuk őket kényszeríteni a gyorsabb előrelépésre, de nem tudunk helyettük programokat végrehajtani. És az abszorpció ügyében csak maguk a tagállamok tudnak javítani a teljesítményükön. Ez még Németországra is érvényes. Itt én még saját hazámmal szemben is kritikus vagyok. Európa a tagállamokra és a régiókra épül. Nélkülök nincsenek programok a hatóságok, a fentes, fejebbi szintek csak a koordinációra, ellenőrzésre hivatottak, de a fő feladatokat a nemzeti, regionális és helyi szereplők látják el. A választott képviselők, miniszterek és így tovább felelőssége alatt. Ami a gold platinget illeti, bizottságunk rendelettel, rendeletekkel kormányzott és kevésbé irányelvekkel úgy éreztük, hogy legyen kevesebb a joganyag, de ami van, az működjön. És ez sok területen egyébként eredményt hozott, például az energia ágazatban, bár sajnos még ebben az ágazatban is túl sok az irányelv, és túl nagyok az egyes tagállamok lehetőségei arra, hogy ne csináljanak meg valamit. Megígértük, hogy ezt a közös egyeztetést a korábban említett tagállammal folytatni fogjuk, költségvetési rendelet a régi és az új tükrében. Augusztus óta ugyanis szigorúbban esnek latba az érdek összefonódások, és a szabályok minden tagállamra, minden szereplőre, minden polgára vonatkoznak, legyenek azok kicsik vagy nagyok. Múlt héten egyébként az érintett tagállamok, tagállamokat fe, felszólítottuk arra, hogy válaszoljanak ezekben a vitás kérdésekben, és a tagállamokkal a formális kapcsolattartás hát nem az újság cikkeken keresztül zajlik, hanem a hivatalos írományokon keresztül amelyeknek jogalapja van. Úgyhogy ez most megérkezik a tagállamba, tagállamokba, erre valamilyen választ kell adniuk. Türelem, türelem. Amennyire csak lehet, gyorsan járunk el, de a jogállamban nem lehet átugrani lépéseket in dubio pro reo, ha kétség van, akkor meg kell hagyni a lehetőséget a bizonyításra. De mindent megteszünk a magunk részéről, hogy az európai költségvetés ne szenvedjen kárt, és ha jogtalanul kerültek pénzek kifizetésre, akkor azokat visszaszedjük. De ennek megvan a maga folyamata. től minőségi a bizottság munkája, mert szigorúan jogszerű. És ne higgyék azt, hogy én ezt könnyedén kezelem. Az, hogy várnunk kell, türelmesnek kell lennünk, ez nem azt jelenti, hogy el akarjuk tusolni a problémát. Amint a megfelelő eljárási lépések lezajlottak, és szerintem ez egy-két héten belül meg lesz, akkor tudok majd mondani valamit erről elnökasszony is maga is kérdezett, azt kérdezte, hogy milyen vezérelvek lesznek jellemzők a következő időszakban. Nekem négy ilyen vezérlő élvem volt, amelyet megtartanék a következő időszakban is, ha én lennék a biztos, és ezt ajánlanám az utódomnak. Egy gazdaságilag versenyképes, erős Európát akarunk miután erős és gazdag, legyen szolidáris, miután szolidáris, legyen fenntartható, és, és a hét fejezete a következő költségvetési tervezési időszaknak mindegyike tartalmazza ezt a négy elvet. Ezek nem szigorúan pénzügyi elvek, A negyedik ugye a nagyobb és jobb biztonság prioritása. Tudom, hogy itt már kint kezdődik a karácsonyi ünnepség. 120 bizottsági alkalmazottnak azonban mi is szerveztünk egy évvégi rendezvényt, amelyre vissza kell mennem a bizottsághoz, de még szívesen részt veszek röviden az önökén is magam is ugye borvidékről jöttem, és azért, ha van egy jó pohár bor, akkor nem vetem meg én sem azt. A bizottsági dolgozók egy ödöde, és a számvevőszékiek is azt mondják, mondja, hogy nem volt eléggé világos, hogy milyen szabályokat kell követniük hogyan lehetne a végkedvezményezettek ügyét is kezelni. Nem szeretném, biztos úr, a cseh problémát tovább görgetni a jövő évre. Tehát értem, amit mond, de olyan régóta görgetjük ezt a cseh problémát, hogy ezt valahol le kell zárni. A bizottság sokszor kihátrált a problémából, mi rábeszéltük, hogy foglalkozzon vele, tehát azért, ha hosszú távon egy ilyen dolog fenn marad az, az nem elfogadható. És szerettem volna még a véleményét hallani a célok eléréséről, a, ered, a, és meg most még Bártnak is megadom a szót. Jó, azt kérte tőlem, hogy legyek, legyenk türelmes, biztos úr, nyilván, de azért a politikusokra néha nyomást kell kifejteni. Biztos úr, Kópman úrral november 20-án ugye volt egy találkozónk, és nagyon részletesen megtárgyaltuk, hogy mi volt a helyzet a költségvetési rendelet mostani előtt, illetve azóta cselekvési tervekről volt szó, arról, hogy az egyes tagállamoknak hogyan kell viselkedni az új pénzügyi vagy költségvetési rendelet alapján, hogy ne legyenek összeférhetetlenségek. De az új, a régi szabályozás alapján is volt egy részletes szabályozás arról, hogy hogyan kell eljárni az európai támogatásokkal. És ebben is voltak olyan elemek, hogy hogyan lehet az érdekkonfliktusokat megelőzni, megakadályozni. Nem tudom, hogy ezeket helyesen hívom-e cselekvési tervnek, de erről szó van, hogy mind a 28 tagállamban hogyan kell eljárni. A következő szeretném kérdezni öntől. Tagállamonkénti cselekvési terveket megnézhetjük? Ezek nyilvánosak, hozzáférhetők? Persze az aktualitás miatt ez különösen érdekes, mert hogyha egy cselekvési tervből kiderülhet, vagy mondjuk Csehországban van összeférhetetlenség, akkor kapjuk meg ezt a cselekvési tervet nagyon gyorsan, hogy megvizsgálhassuk azt, hogy Csehország meg írta -e a házi feladatát, vagy sem. Sí, muchísimas gracias. Que no querría dejar los 120 funciones, pero sí que hay cosas importantes. Köszönöm. Nyilván a 120 tisztviselő is fontos, de ezek a dolgok is fontosak, amikről mi beszélünk. Ugye itt most a mentesítésről van szó azon belül az 51-es a költségvetés védelméről szól. Ez a projekt, mint ahogy sok más projekt Európában, gyakorlatilag vissza lett volna, vissza lett vonva. Az államok felelősek a kifizetésért, és szerintem nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy a jövőben érjünk el eredményt ebben a témában, és ne csak ismételgessük egymást azzal kapcsolatban, amit most Csehországról, vagy korábban Spanyolországról elmondtunk. Amikor több milliárd euróról van szó, és ennyit nem vetett ki áfában az Egyesült Királyság a kínai textil behozatalra. Miért várt a bizottság 7 évet, mielőtt egyáltalán elindította a jogsértési eljárást? Ez egyébként gyengíti a saját pozíciónkat. Én a közlekedési bizottságban vagyok, és ott is látunk olyan eseteket, amikor jeggelnek ügyeket, és beteszik a fiók mélyére. Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban kéne eljárni. A hatos kérdés az Olafra vonatkozott, és ön ott azt mondta, hogy a 2017-es megnyitott vizsgálatok jelentős százaléka is zárult ami pedig a közérdekű bejelentőket illeti, a whistleblowereket illeti, a bizottságon belül 32 ezer tisztviselőről van szó, és ezek közül csak egy volt, aki bejelentést tett valami furcsaságra vonatkozóan. Ez eh, vagy azt jelenti, hogy minden csodálatos, vagy azt, hogy ez a whistleblower rendszer nem működik, mert nem jönnek a whistleblowerek. Köszönöm, Szalafranka úr, köszönöm, elnök asszony és biztos úr önnek is. Lehet, hogy én nem figyeltem, és ezért nem hallottam a válaszát, de a 37-es kérdés és az a figyelmeztetés, amit az Európai Bizottság az Egyesült Királyságnak küldött, a szeptember 4-én lejárt. Ön azt mondta, hogy legyünk türelmesek, de én akkor most rákérdezek, hogy milyen határidő van a britek előtt, hogy válaszoljanak erre a... Írásba kérnék választ erre. És a második kérdésemre is küldhetne egy írásbeli választ. A minimális nyugdíj a köztisztviselők számára. E, ugyanis ön az átlagot, illetve a legmagasabb nyugdíjakat említette, de mi a legalacsonyabb nyugdíjráta az EU-s köztisztviselőknél? A minimum nyugdíj 23 euró, 23 ezer euró, hogyha valaki rövid időt töltött szolgálatban, és ezt nem tartottuk annyira fontosnak, mi az átlagot és a legfelső tételt használtuk. Második dolog, az Egyesült Királyság. A törvényes határidő, hiszen ugye önök a jogalkotók, az önök által meghatározott határidő, ugye ez múlt péntek volt, lejárt, és ezt követően kell a lépéseket megtenni. A költségvetési rendelet alapján, amelyet a parlament és a bizottság kötelezett, kötelessége betartani. A brit hatóságok két különböző szinten folynak az egyeztetések. Az egyik ugye a brit vámhatóság, amely a amelyel egyeztetéseket folytatunk a jogi helyzetről. Ugye egy ideje eh, a eh, jogi helyzetnek megfelelően vetinek ki vámokat. Ez tulajdonképpen jövőre vonatkozó egyeztetések. A második pedig a túl alacsony eh, vámokkal kapcsolatos elszámolások. Ez lehet, hogy egy olyan ügy, ami az Európai Bíróság elé kerül. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minden egyes eurót kamatostól és büntető kamatostól is megszerezünk az európai költségvetés számára. a bizonyos tagállammal kapcsolatos ügyben. Ugye itt több dologról is szó van. Az egyikkel az Olaf foglalkozik, és néhány hónappal ezelőtt az Olaf jelentését átadták az illetékes prágai hatóságnak még nincs, nem állt fel az Európai Ügyészség, még a tagállami hatóságok felelősek az Olaf által feltárt tények alapján a végrehajtásért. Ugye itt van a levelem, amit a jogi szolgálat szakvélemény alapján múlt héten küldtem el Parágába. Most még ugye nem kaptam erre választ, ha megjön, akkor ki fogjuk értékelni, és további lépéseket fogunk tenni. 2018. augusztusa előtt ugye más volt a jogi alap, mint most, mint az konfliktust, az összeférhetetlenséget. A mostani új költségvetési rendelet már egyértelműen szabályozza, ez korábban nem volt ennyire konkrétan szabályozva. Ugye minden tagállamnak írtunk és kértük, mondják el nekünk, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az összeférhetetlenségi szabályoknak megfeleljenek. Nekem ebben a hónapban találkozunk az összes illetékes hatósággal, akik helyben a conflict of interest, az összeférhetetlenség területén hatáskörrel rendelkeznek, és ugye mind a 28 tagállamban megfelelő minőségben kell hogy eljárjanak, hogy megfeleljenek a rendeletnek. Az önök asszonynak pedig az említett anyagot a következő napokban át fogom küldeni a jogi szolgált szakvéleményét. Még röviden a teljesítményi cél értékek nincs teljesítésének az elmaradására. Ugye azt mondta, hogy ennek nincs következménye. Nos, lehetőségeinken belül ugye mindig fellépünk a rossz elvégzett, vagy hiányosan elvégzett munka ellen. Kicsit mélyebbre is ástam, és megpróbáltam a HR főigazgatóság tevékenységét még jobban körbejárni. De hát az bizottságról azért tudni kell, hogy legalább olyan kemények és szigorúak a szabályok, mint a, itt a parlamentben vagy a számvevőszéknél. Ugye ez a feltételezés, hogy nem vagyunk szigorúak. Ez nem igaz. Ismerek helyi, regionális, nemzeti és európai hatóságokat, ismerem a motivációkat, és a mi eh, tisztviselőink legalább eh, ugyanolyan értékűek, mint a más szinteken dolgozók tagállamokban vagy a regionális szinten. Köszönöm, akkor a számövőszék munkatársait kérem, hogy a kérdésekre válaszoljanak. Ki kezdi? Lazar úr? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy válaszolhatok. A stratégiák megléte vagy nem megléte volt az egyik kérdés. Elemezzük, hogy a különböző főigazgatóságok hogy feleltek meg a kihívásnak és a közös stratégia igényének. Egyes főigazgatóságok kialakítottak egy jelentési, jelentéstételi rendszert, és monitorozzák a különböző konfigurációk végrehajtását, más főigazgatóságok pedig hozzáigazították rendszerüket a multilevel performancia monitoringhoz. A szakértőkkel folytatott egyeztetés során sokan kiemelték hogy az EU stratégiai kerette már eleve nagyon bonyolult, és nehéz lebontani azt főigazgatóság szintre, úgy, hogy megmaradjon az együttműködés. Ezért a főigazgatóságok a napi szintű monitoringot preferálják. A több éves pénzügyi keret rugalmatlanságát is sokan kritizálták. Mert az egyes dj k egyes szakemberei úgy érzik, hogy meg van kötve a kezük, és akkor még ott van a plusz feladat, hogy performancia alapú költségvetést kéne csinálni. Az eredményorientált jelentéstételi rendszer valós performancia indikátorokra épül, ahogy azt mi is javasoltuk már tavaly, és a bizottság ebben elvileg egyetértett, hogy szubstanciális, reál is adatokra kell építeni az értékelést. 2018-ban fogjuk vizsgálni újra ezt, és finomítunk a performancia mutatókon, értelmezzük majd őket. A bizottság maga is értékelni fogja a számvevőszéki korábbi éves jelentésünk ajánlásainak teljesülését. Idén különös hangsúlyt helyeztünk arra, hogy az egyes ágazati stratégiákra vonatkozó finomított mutatók is rendelkezésre álljanak. Elnök asszonynak volt egy kérdése a pénzügyi eszközökre vonatkozóan. Ez azt hiszem a 45-ös kérdésnek felel meg a bizottsági listán. Általában véve a számvevőszék a költségvetési pénzügyi eszközök kérdését a kettes fejezetben tárgyalja. Nem akarjuk kritizálni ezt a megközelítést, csak a társjogalkotót tájékoztatjuk arról, hogy milyen eszközök vannak, melyiknek mi az előnye, hátránya, és próbáljuk a vitát róluk elősegíteni, arra vonatkozóan, hogy melyek a legjobban beváltak, és hogyan lehet őket javítani. Hiszen a következő költségvetési időszak tervezői is ezt várják tőlünk. Ebben a konkrét esetben két dolgot kell megfontolni. Mi a számvevőszéknél vizsgáljuk, hogy összesen mennyi pénzt kapott a végkedvezményezett, és elosztjuk ezt az összeget ö, azzal, hogy milyen eredményt várunk. Ugye 13 milliárdról van szó, ezt elosztottuk kb. 1,3 tizeddel, és akkor ez ugye 10 százalék. A a, a bizottság másképpen számol. Ők az összeget, amit kifizettek a irányítóhatóságnak, azt osztják. És itt nekünk az a kritikánk, hogy ha egy alapnak kifizetnek egy összeget, abban még nincsen garancia, hogy azt azonnal tovább jutatják azt a kedvezményezeteknek. Lehet, hogy igen, lehet, hogy egy-két év késedelemmel akár. Tehát ezért oda kéne arra is figyelni, hogy a végkedvezményezett mikor és mennyit kap. Ez ugye időszerűbben mutatná, hogy mi a helyzet. Az idei jelentésben például problémát okozott, hogy 2016 16 decemberéhez kellett viszonyítanunk, mert ugye fél éves késedelem volt. mind okai ezt? Hát jó, új eszközöket próbáltunk ki, ezt még meg lehet magyarázni, de ahogy telik az idő, a pénzügyi vagy költségvetési eszközöknek hát el kell jutniuk az érettség szintjére. Talán ezzel válaszoltam a kérdésére, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm. Lazaro úr, kíván még, tessék. Thank you, Madam Chair. I don't have... Um... Köszönöm, elnök asszony. Sok hozzáfűzni valóm nincs ahhoz, amit a kollega elmondott, de szeretném tájékoztatni ezt a bizottságot arról, hogy a ralsz szal kapcsolatos esetfelülvizsgálatot gyorsított eljárásban folytatjuk, és márciusban szeretnénk egy jelentést kiadni erről a témáról. A bizottság végső mentesítése zárszámadása előtt, és végezetül szeretném megköszönni önöknek a lehetőséget, hogy a számvevőszék álláspontját is ismertethettük. Köszönöm. Berichterstatterin zum Abschluss. Eh, Köszönöm szépen az előadó. Eh, Nincs sok hozzáfűzni valónk, és csak szeretném a nyilvánításomat megismételni a biztos úr felé, illetve a számvevőszék és azon belül Lazarov úr felé. Emellett köszönöm a bizottság és eh, a mi szakbizottságunk tisztviselőinek a munkáját. Azt eh, remélem, hogy eh, a további információk fényében egy nagyon érdekes jelentést leszünk képesek írni. Köszönöm szépen. Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Ötinger biztosnak ugye köszönetet mondok, de nyilván közben már kitört az ünnepség és elment. Ötödik napirendi pont következik, az ügynökségek mentesítése. Üdvözlöm a négy kiválasztott ügynökséget az Európai eh, Járványmegelőzési Ügynökséget, a Frontexet, eh, azután az EASO-t, eh, a Menekültügyi Támogató Hivatalt és a Budapesti Európai Innovációs és Technológiai Intézetet, az EIT-t. Kérem, hogy ha lehet, akkor kicsit csöndesebben hagyják el a termet, akik távoznak. Thank you. Entschuldigung. Das berichterstattende Mitglied des Europäischen úr a számvevőszék képviseletében van jelen, ami jelentéstevőnk Szárvama úr, és Szarcius urat kérem, hogy ismertesse velünk a számvevőszék jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony! Such breaks are inevitable. Az ilyen szünetek elkerülhetetlenek, bár tulajdonképpen egy nagy éves jelentés után tárgyalunk meg most egy kevésbé mm, nagy jelentést az ügynökségekről szólókat. Röviden engedjék meg, hogy ismertessem önökkel a számvevőszék eredményeit az európai ügynökségekkel végzett auditról. Különösen azokról a központosított ügynökségekről van szó, amelyekkel kapcsolatban eh, a kont eh, rendelkezik hatáskörrel a mentesítés kapcsán. Elég sok információt hoz férhetnek hozzá az ügynökségekkel kapcsolatban nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy mennyire fontosak ezek az intézmények, de erről most nem kívánok részletesen beszélni. Arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy a ügynökségek finanszírozásának mi a struktúrája. Ez eltérő az egyes ügynökségek kapcsán. Az általános EU költségvetésből másfél milliárd eurót saját, ról saját maguk dönt, költenek el az ügynökségek, és 7 milliárdot pedig a bizottság irányítása alatt kapnak meg az ügynökségek. Van egy nagyon fontos rész, a jövedelmüknek egy milliárd, amit a vállalatoktól gyűjtenek be, hát ez se nem túl sok, se nem túl kevés, és a, van egy külön alap, még az egységes felszámolási alap, amelyet szintén ide az ügynökségekhez sorolunk. Eltérő méretűek és költségvetésűek ezek az ügynökségek, de az Európai Unió költségvetésének egy nagyon kis része esik rájuk, a összes unióban dolgozó 17%-a dolgozik az ügynökségeknél. Tehát bizonyos szempontból nagyon fontosak, az emberi erőforrás menedzsment is egy olyan szempont, amivel a számbevőszék kiemelten foglalkozik. Örömmel számolok be önöknek arról, hogy sikerült a önök szakbizottságának nagyon indokolt kívánságának megfelelni. Sokkal korábban hoztuk nyilvánosságra a jelentést, ugye november 15 a határidő, és nekünk sikerült október 9-én már közzétenni a jelentéseket. Az idei évben a számövőszék egy vadonatúj termékét mutatjuk be, mutatom be most önöknek. Már tavaly is ilyen formában adtuk közzé a jelentést, de ez nem hivatalos dokumentum. A hivatalos mellett egy ilyen agregált, nagyon vaskos kötetben is közzé tesszük az ügynökségekkel kapcsolatos anyagokat. Ezt mióta megnézhetik, hoztunk néhány példát, példányt az önök számára. Jövőre is megmarad ez az agregált formátum, de azt hiszem, hogy kicsit vékonykább lesz ez a kötet, mert már most dolgozunk azon, hogy a jelentésnek milyen legyen az alakisága, illetve tartalma. Az első fejezet az EU ügynökségekkel foglalkozik általában. Ez egy elég érdekes olvasmány lehet sokak számára, akik ezt nem ismerik, és a szemelőség mandátumát ismertetjük ebben a fejezetben még. Második fejezet milyen munkák zajlanak, a horizontális megfigyeléseinket tartalmazza ez, amelyek minden eh, egy ügynökségre vonatkoznak. És az eh, agregált formának köszönhetően jövőre eh, már még több témakörben lesz ilyen horizontális összefoglaló. Harmadik fejezet, természetesen ez az igazi hivatalos rész, az audit eredményei, a megbízhatósági nyilatkozat. Ez ugyanolyan szintű eh, információ közlés eh, biztosít minden egyes ügynökség számára. A klaszterek, ez megint csak most eh, az első kísérlet, a célunk az volt, hogy önök könnyebben olvashassák a jelentést, és egyszerűbb legyen az egész mentesítési folyamat. Az MFF fejezetei alapján állítottuk ezt össze, a ügynökségek, végrehajtó ügynökségek finanszírozási adatait sorolja fel ez a fejezet. A vélemények a szabályosságról és a jogszerűségről csak az EASO esetében negatív vélemény. Ez romlást jelent az előző évhez képest, de ez egy nagyon konkrét ügy, majd néhány mondatot erről fogok mondani. De általánosságban az eredmények elég pozitívak, és ennek örülök az auditorok részéről Örülök, hogy ezt mondhatom most itt az Örök Bizottságában. Persze mindig lehet mindenen javítani. Hiányosságokat feltártunk a közbeszerzések kezelésében, ez egy állandó probléma. A következő évben mit kívánunk tenni ez ügyben? Azt hiszem, ez egy olyan terület, ahol tényleg nagyon hasznos lenne némi kis innováció a jogalkotásban. Ami a szabályszerűséggel, a kifizetések szabályszerűségével és jogszerűségével kapcsolatos elég nagy előrelépés történt az informatika területén, ezt még tavaly nem mondhattuk el, és érdekes a költségvetés kapcsán a, a carryoverek, az átvittételek kérdése. Nem mondhatom, hogy ezt a kérdést teljesen megoldottuk volna az ügynökségek erre most már jobban odafigyelnek, mi megváltoztattuk a e, megközelítésünket, és csak akkor e, jegyezzük fel ezeket az át vittételeket, hogyha nem e, megfelelő az indoklás, nem kielégítő az indoklás. Ez tehát egy változás. A tavalyi évi észrevételeket még elemezzük és az ügynökségek teljesítményével kapcsolatban még azért további feladatok is várnak az auditorokra, hiszen eltérő külön jelentések készültek a számövőszék részéről, három idén jelent ki, az egyik a nagy sebességű vasútról, azután a levegőtisztaság, illetve az Európa tevékenységéről készült a legutolsó, a harmadik idei jelentés a biztosítási eh, ágazat kérdéseiről. Néhány eh, ügynökséget tovább foglalkozunk, ugye az EASO erre a természetes jelölt a negatív vélemény miatt, és eh, ugye amiatt is, hogy miről nyilván tudnak, folyik egy vizsgálat, de annak is nagyon örülök, hogy vannak még más ügynökségek is, ahol a szakbizottság is még nyomon követíti a fejleményeket. Az easo kapcsolatban azt mondanám, hiszen megkapták a szlájdokat, és a szlájdokon egyértelműen leolvashatják, a, elolvashatják az észrevételeinket. Én most erről csak a következőt mondanám szisztematikus rendszerszírtű nem megfeleléseket találtunk az eljárások és a közbeszerzések tekintetében egyaránt, azért az következtetésünk az volt, hogy nagyon feszült a helyzet. Még akkor is, hogyha ugye az ügynökségek ilyen, nagyon sok munkát végeznek, fennáll a veszély annak, hogy nem tudnak megfelelni a kihívásoknak, és hogyha tovább nő a munkateher, az igazi problémákat okoz okozhat. Frontex, a következő. A Frontexnél is látjuk, hogy milyen következményei vannak a feladatok megnövekedésének. Azután az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, Hát elég sokat vitatkoztunk arról, hogy új tevékenységeket visszamenőleges hatállal be lehet -e vezetni, fel lehet -e venni a finanszírozási megállapodásba, a kitekkel kapcsolatban. Nos, itt azt hiszem, hogy ez a módszer, az, hogy visszamenőlegesen megváltoztatni megállapodásokat, hát ez azért nagy figyelmet érdemel az önök részéről is. Végezetül szeretném megköszönni a hálózatok, az ügynökségek hálózatának, a közreműködést. Velük volt egy klasszikus kontradiktórius eljárásunk, de köszönöm Andrea Ámonnak és Brissa Jerrynek is, akik ezt a hálózatot vezetik, Eh, a, köszönöm a megértésüket és a nagyon jó együttműködést eh, az agregált eh, jelentések elkészítésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, és egy nagyon jó vitát kívánok itt a szakbizottságnak az ügynökségekkel kapcsolatos valódi vitához. Uh, uh, köszönöm szépen, Szesziusz úr, a beszámolót. Ahogy ön is jelezte, az ügynökségek hálózatának képviselői itt vannak, itt például a baleset megelő, a betegség megelőzési központ igazgatója is, talán ő majd akkor tájékoztat minket a saját területén. Thank you, um, members of the committee, member of... Köszönöm mindenkinek. Eh, köszönöm a meghívást erre a mai ellenőrzési bizottsági meghallgatásra 2017-es mentesítés ügyében. Nagy megtiszteltetés beszélni az EU ügynökségek hálózata részéről, ahogy ezt a számvevőszéktől hallottuk. Két új racionalizációs elem került be a mentesítési folyamatba, és noha az összes jelentés tétel az ügynökségek részéről. Ez alapján történt most. A jó együttműködésnek köszönhetően, valamint az ügynökségek koordinációja ból kifolyólag is nem volt késedelem. A másik dolog a meggyorsítása a mentesítésnek arra, hogy még idén sort kerüljön arra, illetve erre a szakaszra, Eh, a gyorsítás ellenére sem volt késlekedés, megint csak köszönhetően az ellenőrzési bizottság, illetve az ügynökségek nagyszerű együttműködésének. Önök eh, most eh, meghallgathatták a számvevőszék általános jelentését. Én azt gondolom, hogy a pozitív eredmények megerősítéséről van itt szó, amelyek már, már a múlt az elmúlt években is láthattunk, illetve a különböző eredmények is bemutatkoznak már közös erőfeszítések kapcsán. Itt a szolgáltatások megosztására gondolok, és természetesen elhangzott a jelentésben, hogy van még néhány kihívás is az EU ügynökségek hálózatának tagjai, igen sokfélék az irányításuk, illetve finanszírozásuk szempontjából is, és földrajzi elhelyezkedésük is azt mutatja, hogy 23 különböző tagállamban helyezkednek el, ez a sokszínűséget növeli, illetve a kihívások sokszínűségét is. A közös kívások azonosítása után a hálózat megpróbált közös megoldásokat találni, közös erőforrás felhasználás, szinergiák kialakítása révén a hálózat megfogható eredményeket ért el, például van egy közös közbeszerzési portálunk, illetve szolgáltatásokat osztunk meg egymással a közbeszerzésen belül, és ennek következtében több mint 10 millió eurót spóroltunk meg van egy közös munkahely meghirdető lapunk is, a public landing page-en található, és a hálózat üres állásait reklámozza. Nem csak a decentralizált ügynökségek számára hozzáférhető, hanem a bizottság végrehajtó ügynökségei számára is hozzáférhető ez a kvázi hirdetőtábla. A portál majdnem 3000 látogatót fogad. Emellett van egy olyan szolgáltatásunk, amely a katasztrófák utáni rendezéssel foglalkozik, Disaster Recovery Services, ebben öt ügynökség osztozik, ennek a kiterjesztése négy további ügynökségre várható. Két további ügynökség pedig most vizsgálja ennek lehetőségét. Ez a Disaster Recovery Service közös megosztása azért lehet figyelemre méltó, mert négy hónapos határidővel működhet, 40%-kal olcsóbb mint hogyha a külső szolgáltatóval szerződnénk, és vagy, vagy ugyanannyi, vagy kevesebb emberi erőforrásra van szükség, mivel a hardware managementet a szolgáltatás nyújtó ügynökség adja. Performance-based management és fontos, kialakítottunk egy kézikönyvet különböző indikátorokkal, például pénzügyek, emberi erőforrások, IKT. Az EU ügynökség hálózat tehát továbbra is folytatja a feltárását az együttműködési lehetőségeknek. Értünk el eredményeket a szolgáltatás megosztás területén a Digit főigazgatósággal, illetve egyéb bizottsági szolgálatokkal is, különösen emberi erőforrások, business continuity, cloud platformok, kiberbiztonság, illetve pénzügyi eh, menedzsment kérdésében. Vannak ügynökségek, amelyek minden modulban részt vesznek, az ügynökségek egy része eh, pedig részt vesz a Digit főigazgatóság e-közbeszerzési projektjében. 21 eh, ügynökség és 5 joint undertaking 2017-ben az előzetes fázist már végrehajtotta, és most történik akkor a projekt tényleges végrehajtása, kiterjesztése. Miközben ezek az ügynökségek végrehajtották az 5%-os csökkentést, sőt egyesek 10%-ot is, a további erőforrás elvonás nagy kihívásokat jelentene a, az ügynökségek számára, különösen akkor, amikor kiterjesztik az egyes feladataikat és ezzel egyidejűleg próbálják az erőforrásokat visszafogni. A hálózat rugalmasságot kívánna elérni az erőforrás alkolációban. A hagyományos megközelítés az fix erőforrásokkal, illetve költségvetési plafonokkal működik. Ez a rendszer túlságosan rugalmatlan, és nem engedi meg az ügynökségeknek azt, hogy optimalizáltan használják fel ezeket az erőforrásokat. Az ügynökséghez tartozó költségvetési sorok közötti átjárhatatlan, átjárhatóság lehetővé tenné, hogy az ügynökségek reagáljanak a megnövekedett munkára. Egy, ez egyben a nagyobb elszámoltathatóságot is javítaná. a performance-based budgeting um, could offer a way forward towards resource. EU agencies az EU ügynökségek nagyon sok szakpolitikai területre reagálnak. Um, az erőforrások alokálása ügynökségi alapon kell, hogy történjen a szakpolitikai terület kontextusában. A 21-27-es MFF-ben jobban informált megközelítésre van szükség eh, budget management szempontból, eh, tekintettel az egy ügynökségek egyes szakpolitikai területére is oda kell figyelni azoknak az ügynökségnek a szükségleteire, amelyek új feladatokat kapnak, eh, illetve felelősséget az új MFF-ben. Ez azért kell, hogy ne hogy megfelelően végre tudják hajtani a már létező mandátumokat illetve az új eh, feladatokat is. Az ügynökségek, egyes ügynökségek esetében lehetővé kell tenni, illetve növelni kell a lehetőségét a díj eh, beszedésre is, ahol lehetséges meg kell vizsgálni az ügynökségeknek a díjfizetéssel történő finanszírozását. Ilyen javaslatokon elkezdődött már a munka, és örömmel nyújtunk további információt ezzel kapcsolatban. A racionalizáláshoz jó a szolgáltatások megosztása, azonban nem végtelen a lehetőség. Egyszer csak dönteni kell bizonyos negatív prioritásokról, amelyek negatívan befolyásolhatják az EU polgároknak nyújtott szolgáltatásokat. A bizottság, az Európai Parlament és az ügynökségek közötti szoros együttműködés különösen fontos. Az EU ügynökség hálózat már bizonyos mérföldköveket elért, például a szolgáltatások megosztásában, illetve a teljesítmény keret létrehozásában, de további előrelépést szeretnénk látni. A hálózat számít arra, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjaival a jövőben is jól együttműködhet. Uh, thank you, uh, Mrs. for your uh, presentation. Köszönjük szépen ezt a nagyon izgalmas beszámolót, és akkor a hálózat koordinátorának a feladatát is köszönöm, hogy elfogadta. Most pedig Svarma úr következik, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság előadója és őt is kérdezem, hogy a hálózattal, az egyes ügynökségekkel kapcsolatban van-e kérdése, megjegyzése, Szvárma úr. Köszönöm szépen. Honorable. Elnök úr, és Szátiusz urat is üdvözlöm, illetve a számövőszék és az EU ügynökségek jelenlevő képviselőit. Köztük a hálózatok közös ügynökségének a vezetőjét. Néhány megjegyzésem lenne általánosan, aztán pedig néhány kérdésem általában és az egyes ügynökségekre vonatkozóan. Először is gratulálok szívemből ahhoz, ahogyan megalkották ezt a 2017-es jelentést, ez egy nagyon informatív anyag. A jelentés érdemi kérdésekkel foglalkozik, és objektívan tükrözi az ügynökségek pénzügyi helyzetét, tevékenységét. Örülünk, hogy nagy többségben pozitív eredményeket hoztak az ellenőrzések. Annak is örülök, hogy az ECA felgyorsította a jelentés megírásának folyamatát, és ez már így október elején megjelenhetett, illetve üdvözlöm azt az agregált új formát, amelyben gyakorlatilag egy össze dolgozott csomagszerűen átláthatóak az adatok. És egyetértek a számvevőszék megjegyzéseivel, illetve ajánlásaival, és ezeket be fogom építeni a saját jelentésembe. Ami a horizontális kérdéseket illeti. Üdvözöljük azt, hogy az ügynökségek hálózata ilyen pozitív atmoszférában működik együtt. Ez a források jobb kihasználását fogja eredményezni, és nagyszerű, hogy az egyes ügynökségek ötletekkel járulnak hozzá az MFF megfogalmazásához, és nem jogalkotási területen is sok kreatív ötlettel álltak elő. Én, mint a téma előadója, az ügynökségek mentesítésért felelős előadó, a költségvetési hatóságot továbbra is arra fogom ösztönözni jelentésemben, hogy őrizze meg, bővítse ki a rugalmasság eszközeit, és teremtsen új lehetőséget komplementer finanszírozáshoz, az EU költségvetést kiegészítő komplementer finanszírozási forrásokhoz. Ez az egyik fő mondani valóm. És azt szeretném, hogyha az ügynökségek egyre szorosabban együttműködnének tartalmi értelemben is, és megosztanák erőforrásaikat egymással, hiszen ezek gyakran szűkösek, a feladatok viszont átfedésben vannak. Tehát politikai területenként is lehet gondolkodni, meg ügynökségenként is lehet gondolkodni, de valószínűleg a kettőnek az ötvezete, az együttműködés a legjobb. Az ügynökségi hálózattal kapcsolatban három kérdésem lenne. A bevált gyakorlatokat tovább kell vizsgálni, és mondták is, hogy ezt kívánják tenni. Például beszéltek-e arról, hogy harmonizált közbeszerzési eljárásokat dolgoznak ki. Másodszorban, ha már a harmonizációnál tartunk, a hálózat tette lépéseket annak érdekében, hogy harmonizálja a mindennapok együttműködését. A harmadik kérdésem pedig a felvétellel kapcsolatos a munkatársak alkalmazásával. az elszónál ugye súlyos gondok merültek föl, tesz a hálózat valamit annak érdekében, hogy a kiválasztási eljárás jelenlegi módját eh, módosítsák, javítsák. A negyedik pontban is kérdezhetnék még a kettős eh, székhelyek kérdésére vonatkozna ez. Nem jó, hogyha átfedések vannak itt. Ami az egyes ügynökségeket illeti. Uh, Mennyi időn van? Ne aggódjanak. Itt az elszó a fő kérdés. Ugye nehéz éveken vagyunk túl, a parlament nem adta meg a mentesítést az elszónak a 2016-os évre, és az Olaf is benyújtott nekünk egy jelentést zárt ajtók mögött november 20-án az elzó vizsgálat témájában, ami bizony súlyos menedzsment hibákat tárt föl az előző igazgató működése időszakában. Úgyhogy e tekintetben nagyon örvendetes, hogy most új igazgatót neveztek ki, még ha ideiglenesen is egyelőre, és, a, és hogy ő már is nagyon keményen nekilátott a a bajok orvoslásának. Ami tehát a felvételi politikát, a felvételi eljárást illeti, és ez nagyon lényeges kérdés, hiszen 500 emberről beszélünk 2020-ig, szinte exponenciálisan romlott a Human Resources helyzet minden ügynökségnél. Főleg a vezetői posztokon nehéz a helyzet, úgy hallom, szeretném az önök szájából hallani, hogy mennyire, és hogy hogyan küzdenek meg azzal a feladattal, hogy mennyire nincs most emberünk, emberük, és hogy milyen sok embert kell majd fölvenni a jövőben. A 2017-es év záró jelentését mikorra várhatjuk. És végül pedig a harmadik kérdésem ebben a témában pedig, hogy a DG Home éves jelentése tükrében, az ott feltárt hiányosságok ismeretében milyen ellenőrző mechanizmusokat tud az elzó bevezetni, és hol tart az átfogó cselekvési terv végrehajtása, a belső ellenőrzési rendszer, új rendszer felállítása. Kérjük, hogy tájékoztassanak minket ennek végrehajtási szintjéről. Végül pedig lenne az iit val és a Frontex-szel kapcsolatban is néhány kérdésem. A technológiai ügynökség viszonylag kevés pénzt használt föl 2017-ben, és ennek a fő oka talán az volt, hogy az EIT által kapok KIC-nek az összegei is viszonylag alacsony volt, és a granteket nem tudták mindet felhasználni, részben azért, mert a terveket nem tudták végrehajtani. Hogyan kívánja az EIT tehát ezek után helyreállítani egyfelől a kic pénzügyi függetlenségét és javítani a program végrehajtást. Frontex-szel kapcsolatban pedig a következő a kérdésem. A Frontex több mint 20%-os pénztöbletet kapott az előző évhez képest a kibővített mandátumokán, és a 365-ről lassan ezerre nő majd a munkatársak száma is 2020-ig. Közben a Frontex hagyományos tevékenységei azonban meg alulfinanszírozottak. Egyrészt alacsony béreket kapnak a végrehajtók, 67%-os volt a, a koeficiens 2017-ben, és a végrehajtási tervet is csak 74%-osan hajtották végre. Tehát hogyan lehetne ezt javítani, milyen intézkedéseket tervez a Frontex, hogy magához vonzon új alkalmazottakat, vég, végrehajtó személyzetet ezen alacsony fizetések tükrében és a kibővített feladatok tükrében. Ez lett volna az én hozzáfűzni valam és a kérdéseim tömeg. Answers. Köszönöm szépen a válaszokat a kérdésekre. Több kérdés elhangzott, mindegyik ügynökség, ez az első a network, a hálózat kapta, a többit a Frontex és az EASO. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a harmonizált közbeszerzésekkel kapcsolatban milyen vizsgálódás folyik. Ez a célunk az említett portárral. Az ügynökségek tehát tudják, hogy milyen közbeszerzési eljárásokat terveznek, és ez illeszkedik a, vagy ezt összhangba hozzák a terveikkel. Tovább fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. Vannak beszerzések, amelyek mindegyik vagy több ügynökséget is érintenek. Az intézmény közé beszerzéseket is intenzíven vizsgáljuk. Itt nagy előnyökre lehet szerteni, a növeljük a hatékonyságot. A bizottság vezető auditorának a javaslatát figyelembe vettük a hatékonyság növelésével kapcsolatban. Itt ugyanis nem a tranzakciók száma vagy a költségvetés mértéke határozza meg a munkát, hanem elég szoros időkeretben kell véglegesíteni a számlákat tehát itt nem számít, hogy mekkora a költségvetés és hány tranzakcióról van szó de mégis, hogyha a bizottság számvevőit belevonnánk a munkába, Nos, ez kellene egy számvitelre foglalkozó csapat, és itt talán az idő egy részét fel lehetne szabadítani forrásokat nem lehet egyébként könnyen más célokra átcsoportosítani. Tehát itt vannak még kihez kiaknázható lehetőséget, de azért nem olyan terület ez, ahol nagy előrelépést tudnánk tenni. A létszámnövelés vagy csökkentés hány munkatársa legyen az ügynökségnek. Itt is lehetne javítani a hatékonyságot. A HR DJ-vel tárgyalunk erről, és ezt a jövőben is folytatni fogjuk. Köszönöm szépen. Akkor következik az EASO. Három kérdést kaptak. Köszönöm, tisztelt képviselők, tisztelt számvevőszéki tagok, az ügynökségek tisztelt képviselői. Nagyon örülök ennek a nyílt párbeszédnek, amit idén szeptemberben mi kedvezményeztünk a 2016-os mentesítések kapcsán. Most rátérnék a kérdésekre, amelyeket az előadó tett fel. Az utolsóval kezdeném a irányítási cselekvési tervel. Az EASO Management Boardjának javasol tettem egy javaslatot, amelyet a, ez a tanács az irányító testet egyhangúan fogadott el. Ezzel kapcsolatban szeretném a számvevőszéknek megköszönni, hogy nyáron egy jelentés tervezett 2022 már a cselekvési tervünk számára fontos inputokat adtak. A belső ellenőrzés eh, első eh, vizsgálatát ennek alapján végeztük el. Három prioritásunk van, a bizalom helyreállítása az intézményen belül és kívül, és eh, belső kapacitások fejlesztése. Szeptemberben már részletesen ismertettük az egyes tervezett lépéseket. Nos, ez a cselekvési terv egy élő dokumentum, szeptemberben 53 intézkedést tartalmazott, most már 56-ot. A belső ellenőrzésre koncentrálunk a számövőszék útmutatás alapján, és már most, 20, elmondhatjuk, hogy 27 cselekvést, fellépést már befejeztünk, 22 folyamatban van, és a fennmaradó 7 fellépés már elindult, illetve el fog indulni januárban. Ami munkatársak felvétele, ugye ez is az erőfeszítésünk egy fontos része, a cselekvési tervvel összhangban. Nagyon jelentős és ambiciózus létszámnövekedést kezdeményeztünk tavaly nyáron idén júniusra már 40 os volt az üres állás helyek aránya. 9 hónapra teljesen befagyasztottuk a felvételeket. Megpróbáljuk a rezervistánkat aktivizálni, hiszen ez az első forrás, ahonnan fel lehetne tölteni a hiányzó munkatársakat, és az első kampány alapján már elég sokan elfogadták a felajánlott állást. Augusztus és január között 29 állást írunk ki, új álláshelyet, és így mintegy 70 embert szeretnénk felvenni. Ezzel a teljes létszám körülbelül 270 lesz, ezzel már 90 ban megfelelünk a 2018-as létszámtervnek. Volt idén még egy kis lemaradás, de úgy érezzük, hogy azért sokkal jobban tudjuk kezelni már ezt a helyzetet. Történt sok erőfeszítés a létszámbővítésre, és a két új kollégát vettünk föl az emberi erőforrás osztályhoz. Említette a vezető állások konkrét eh, helyzetét. Ez eh, a 2017-es eh, jelentés elég részletesen ismerteti. Július elején 29 nem elnézést, 26 vezetői állás volt betöltetlen különböző részlegeknél, osztályoknál. Múlt hétig sikerült csökkenteni ezt a számot 15 üres betöltetlen álláshelyre, ebből 9-nél jelenleg folyik a felvétel. Az egyik kihívás, amivel szembesülünk, ez az, hogy ahhoz, hogy vezetői állásokra felvessünk valakit, ugye egy kiválasztás, egy szelekciós panelnek kell ajánlásokat adni, a hálózattól is kaptunk segítséget az ilyen eh, panelekbe, eh, időnként eh, az ő menedzsereik adnak nekünk tanácsot, amikor be kell tölteni a vezetői posztokat, és a DG Home is segítséget nyújtott néhány kulcs fontosságú munkatárs felvételével kapcsolatban. Tehát megint csak a létszámbővítés kapcsán sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint 2000 és 2019 első negyedévének a végére már teljes kapacitással fogunk tudni működni. Tevékenységi jelentés. Következő kérdés. Idén júniusra kellett volna ezt elkészíteni, de ez nem sikerült, nyilvánvaló okok miatt. Hmm, többek között azért, mert az Olaf vizsgálat eredményét meg kellett várni, ami 2017-ben kezdődött. Most megszületett az Olaf záró jelentésre, jelentése, Megvitattuk a Management board múlt héten azt, hogy mi történjen most a jelentés után, az eredményekkel, az alap megállapításaival, és a következő napokban történik majd javaslat a szükséges lépésekre. Egy fontos eleme az éves tevékenységi jelentésünknek a belső ellenőrzés, az önértékelés eredménye. Ahogyan mondtam, ez egy jogi kötelezettség volt, de most először végeztük el ezt a értékelést az ügynökségnél. Ez egy nagyon alapos vizsgálat volt, minden vezető és sok munkatárs vett részt benne. Most ez lezárult, az eredményeket bemutattuk a Management Boardnak is. és ennek az értékelésnek az eredménye az volt, hogy 2017-ben a korábbi e, vezetés és belső ellenőrzés e, nem e, fordított elég nagy figyelmet a szabályszerűségi és jogszerűségi szempontoknak való megfelelésnek. Ugye ezt tartalmazta a végső jelentés is. Ezt beterjesztettük a Management Boardnak, és a board majd hivatalosan el fogja fogadni. Egy írásos eljárással ezt az év végéig sikerül, legalábbis ez a tervünk majd lezárni, és akkor az utolsó hivatalos jelentést 2018 elején már önökhöz is el tudjuk jutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor mehetünk tovább. Kane úr az EIT-től. Kérem, hogy az előadunk kérdéseire adja meg a válaszokat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a számvevőknek a nagyon méltányos jelentést, és köszönöm Szába Maunak a kérdéseket. Ami az EIT-vel kapcsolatos pénzügyi kérdést illeti, az implementálási eh, ráta, illetve a kit kel kapcsolatos kérdés, és ezeket szeretném külön választani és külön megválaszolni. Az igaz, hogy az innovációs közösségek abszorpciós rátája még mindig alacsony, ezzel nem vagyunk megelégedve, még nem érte el a kívánatos szintet. Az elemzés, elemzésünk szerint ez szorosan kapcsolódik az éves támogatási ciklushoz, amelyeket a, az innovációs közösségek kapnak. Ez összefügg azzal, ugye, hogy milyen jellege az ilyen tevékenységnek. Az innováció, innovatív tevékenységet elég nehéz megtervezni. Következő év szeptemberre, illetve minden év januárjával kezdődően nagy visszanemtérítendő támogatást tervezünk meg a különböző innovációs közösségek számára, de nagyon nehéz felhasználni a, a valamelyik közösségnek hozzárendelt összegeket, hogyha ez valami miatt meghiúsul. Lehet derogációt kérni, hiszen ez nagyon is megfelel az általunk támogatott innovatív tevékenységek jellegének. De ahhoz, hogy az innovációs közösségek abszorpciós rátája javuljon, a több éves támogatások felé kell elmozdulni, amikor két-három évre eh, adjuk ezeket a támogatásokat. Az Európai Számvevőszék is eh, erre utalta jelentésében, illetve ezt az ajánlást tette, és a következő pénzügyi keret eh, kapcsán ez kapcsolatban alapvető változtatások lesznek. Az innovációs közösségek között jobban lehet majd átcsoportani a forrásokat, hogyha ilyen két-három éves támogatási sémára térünk át, és az EIT is jobban tudja átcsoportosítani forrásokat az egyes innovációs közösségek között, hogyha valamelyik nem tud időben teljesíteni, akkor attól elvehetjük, elvonhatjuk a forrást. Ami az innovációs közösségek pénzügyi függetlenséget illeti, ez volt a kérdés második része. Nos, ez egy egy teljesen egyedülálló eh, feladat, csak az EIT programjában van ez benne. A tevékenységekből keletkező eh, bevételeket közép és hosszú távon eh, fel lehet használni, és akkor EU támogatás nélkül. Nagyon jó nagy előrelépés történt, különösen az elmúlt két évben, miután az EIT EIT prioritásá emelte ezt a célkitűzést, és világos kereteket határozott meg, hogyan lehet a pénzügyi stabilitást elérni, hogyan lehet az innovációs közösségek céloknak való megfelelését nyomon követni 16 millió eurót tudtunk ilyen módon bevételként realizálni, és az látszik, hogy van eh, öntanulási folyamat is a rendszeren belül. Idénre 40 milliót eh, hát, eh, becsülünk meg, 40 millióról szól a prognózis, tehát ez egy nagyon jelentős előrelépés. Ez nem csak a bevétel fontos, hanem ugye a társfinanszírozás is lényeges az innovációs közösségeknél időnként saját eszközeikből jövőbeni forrásokat is tudnak generálni. Tehát hosszú távon az innovációs közösségek pénzügyi stabilitását biztosítottnak látom. Remélem, hogy sikerült mind a két kérdést megválaszolnom. Mr. Legeri from... Uh... Legeri úr, a Frontex részéről a következő. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselők! számvevők, hölgyeim és uraim! A költségvetés 2016 és 17 között növekedett 46 millió euróval költött többet a Frontex. 70%-a ennek operatív műveletekre lett elköltve az Európai Unió külső határain. A kérdés az volt, hogy hó, milyen személyzeti problémákkal kell szembenéznünk a rekrutálásban, a, illetve hogy hogyan tudjuk elérni a földrajzi egyensúlyt. Az alábbi adatokat tudom ismertetni örökkel. Több mint 650 emberünk van. Hogyha ezt összehasonlítjuk a korábbi felvételi hullám előtti létszámmal, az azt jelenti, hogy megdupláztuk a, az alkalmazottak számát. A cél az, hogy 2020 végéig 1000 főre növeljük az állományt. Ez a 2016-osban, 2016-ban elfogadott határőrizeti mandátum alapján. A jelenlegi megüresedési arány 34 százalék volt az év elején. Arra számítunk, hogy az év végére a megüresedett álláshelyek az összesnek a 18 százalékát teszik ki, tehát jelentősen csökkentettük a, az üres álláshelyek arányát. Arra azonban rá kell mutatni, hogy az ideiglenes alkalmazottak, tehát a temporary agentek felvételével van a legnagyobb probléma. E, a nemzeti szakértőkre kevesebb kihatással van a korrekciós koeficiens, mert rájuk nem vonatkozik ez a koeficiens. Ami a szerződéses állományt, a contract agenteket illeti, ez egy olyan kategória, amit szintén kevésbé érint a korrekciós koeficiens, nagyon sok ugyanis a helyi alkalmazott eleve. Szeretnék még pár szót szólni arról, hogy mennyire nem valósul meg a földrajzi egyensúly. Majdnem 50%-a az alkalmazottainknak lengyel. A második legnagyobb tagországi állomány nemzetiségre gondolok itt most, az mindössze 7,5%-ot tesz ki. Tehát a, az állomány fele egy tagállamból érkezett, és a második legnagyobb nemzetiségi állomány az 7,5%-os a a legnagyobb képviseletű öt tagállam után olyanok jönnek, amelyeknek a képviselete már csak 4, 3 vagy 2 százalék. Mit teszünk annak érdekében, hogy ezt a helyzetet javítsuk? Nyilvánvaló, hogy a korrekciós koeficiens rossz irányba mozdult el megint, ismét csökkentették 68-ra, ami azt jelenti, hogy az év végén a az alkalmazottainknak valójában vissza kell fizetnie pénzt a kasszába. A, jövedelmének egy részét vissza kell fizetnie, azt a pénzt, amit július 1 -e után kaptak, azt egy rosszabb koeficiens érinti. Van egy megállapodás a fogadó tagállammal, van egy folyamatban levő projekt, hogy egy akreditált európai iskolát létrehozzunk Varsóban. A székhelyi megállapodás keretében a lengyel államtól sikerült bizonyos privilégiumokat megszerezni, amelyek esetleg vonzóbbá tehetik ezeket a munkahelyeket, de nyilvánvalóan ezeknek a hatása nem tudja ellensúlyozni ezt az igen alacsony korrekciós koeficienst. Az alábbi intézkedéseket fontolgatjuk. A bizottság szeptember 12-ére egy javaslatot tett az európai határőrizeti rendelet felülvizsgálatára, amely a rendszert, amely lehetővé tenné azt, hogy más korrekciós koeficienseket alkalmazzunk. Én azt gondolom, hogy ez jó irányba történő elmozdulás. Áthidaló intézkedésként ugye addig, amíg ez a bizottság által írt javaslat megszületett, én szociális intézkedésekre tettem javaslatot. Egyébként a HR főigazgatóság is ezt javasolta bizonyos ügynökségeknek, illetve az ügynökségek hálózatának. Az igazgatóságon belül van erről beszél, megbeszélés. A tagállamok egyébként támogatják, mert a tagállamok is tudják, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozatlan helyzet van. Ugyanakkor jogi kérdések még tisztázandók. Egy másik intézkedés, ami lehetséges megoldást nyújthat, az EPSZO nagyobb részvétele a munkaerő kiválogatásában, kiválasztásában. Adott esetben arról is szó lehet, hogy valami speciális rekrutálást hajtanánk végre az EPSZO részvételével. Ez egyébként csökkenteni a HR munkatársainkra nehezedő nyomást is, de ez sem oldaná meg a helyzetet az alacsony koeficiens miatt. Szeretnék rámutatni arra, hogy az ügynökségnek mégis sikerült a külső határon növelnie az állományát, illetve operatív szinten is ért el eredményeket. Két adattal illusztrálnám ezt, 1500 határőrt vagy parti őrség tisztviselőt vetünk be jelenleg is Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, és ezen kívül is vannak még munkatársaink más külső határon. 2017-ben 340 járatot indítottunk, amelyek 14.200 elutasított menedékkérőt vittek vissza hazájukba, és ez az összes EU területéről visszaküldött embernek a 10%-a. Köszönöm a kérdés, a válaszokat. És akkor most az árnyék illetve a többi képviselő szólalhat meg. Kádenbach asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, Szavaró úr. Nagyon sok kérdést jegyeztem föl, de ezekre többségileg már választ kaptunk a bevezető előadásban. Köszönöm a számvevő széknek is az elvégzett munkát. A frontex kezdeném, amiről önök beszéltek, vagyis hogy milyen összetételű a személyzet etnikailag. Mit gondolnak? Ezek az alacsony fizetések állhatnak annak a hátterében, hogy kik jelentkeznek az állásokra? És hogy milyen nemzetiségű szakemberek jelentkeznek eleve egyáltalán? És lehet, hogy ha magasabbak lennének a fizetések, akkor egyensúlyba kerülne jobban a tagállamok szerinti arány? Ugye 183 új posztot hoztak létre, és ehhez képzést is biztosítottak. Van valahol egy ilyen határ érték, amelyről azt mondhatjuk, hogy ha valakinek fizettünk 6-8-10 hónapnyi képzést, akkor, akkor már megérte, tehát ennek lehet valahogy mérni a költséghatékonyságát? Harmadik kérdésem, lehet, hogy erre már válaszoltak, csak nem figyeltem, de a kilences kérdés megismétlése, ugye 2017 végén ugye hat betöltetlen menedzsment állásuk volt. Nem tudom, hogy válaszoltak -e erre a kérdésre, hogy ezek mennyire betöltöttek mára. nem tudom, hogy kinek teszem fel a kérdést. Ugye az EPSO honlapjáról volt szó, és az ACDC is meghirdette a szabad állásokat, de azt hallottuk, hogy gond volt az eljárással, túl lassú volt, nem születtek meg a szükséges dokumentumok fordításai. Változott-e a helyzet, és a bizottsági ajánlásokat mennyiben sikerült megfontolniuk, hogy könnyebbé váljon a jelentkezés? Esetleg maga a hálózat segíti-e esetleg a munkaerő felvételt valamilyen módon? az állások betöltésére van egy összefogás önök között. És ugye az a kérdés, hogy mennyit ér meg, hol éri meg a képzés, ez tulajdonképpen a bizottsághoz szól, és ezt kiegészíteném még azzal a kérdéssel, hogy sok program konkrét végrehajtását hátráltatja, hogy még a múltból hordozott akadályok továbbra is fennállnak. Mindezt az első körben. Dion úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Az első kérdést már szerintem megválaszolta a hálózat vezetője, meg a három érintett ügynökség. Az ESA kísérleti projektről volt szó az intézmény közi munkacsoportban, és amikor ennek az előadója Szvárma úr és én munkalátogatást tettünk az EK-ban, Helsinki-ben, akkor ott meglepett minket az, ahogyan ők alkalmazzák az érdek összeegyeztethetőségi szabályokat, és az, hogy nem, nem volt a kifizetett díjak aránya is egyenletes, és, és nagyon hullámzott a igénybe vett szakmai tanácsadás mennyisége ára. Egyik évben engedélyt kaptak erre, másik évben nem. Szóval nem láttunk semmi mintát, rendszert. Az EFSA-nál hasonló gondok vannak, de gondolom vannak ügynökségek, ahol pedig ez teljesen másképpen van, és más gondolnak erről. Szerintem az is félrevezető, ahogyan kérdezünk, mert szerintem nem a bizottságnak kéne, vagy az ügynökségeknek maguknak a díjakat kezelni és továbbítani, hanem ezt egy normális projektfinanszírozási tételként kellene elszámolni, és a bizottság kapná a befizetett díjakat. Ha pedig többlet keletkezik, az az EU általános költségvetésébe megy. Tudtommal ezek a szabályok jelenleg érvényesek, és, és ezt nem látom érvényesülni, ugyanakkor nagyon sok bürokratikus terhet látok. Az érdek összeegyeztethetőség kérdése. Meg a gépjármű típus jóváhagyás kérdése sok új, friss jogalkotásra alapul, és tudtommal ezeket központilag kell finanszírozni központi visszatérítési rendszerrel. Az ügynökségek ezzel szemben úgy látom azt hiszik, hogy náluk nincsen érdek ütközés. Szerintem itt közelebb kéne hozni az álláspontokat, és egy kicsit gyanús nekem, hogy amikor erről szó van, akkor egyfajta burkolt függetlenségi harc zajlik. Ez egyes érvelésekből le is jött elég konkrétan. A második gondolatom a tanácsadási tevékenység. Szeretném a hálózattól hallani, hogy ez egy eldöntött eleve ö, kitalált policy, hogy bizonyos posztokat nem, posztokon nem pótolják a szakembereket, vagy ez csak adhok módon alakult így. Az EASO Frontex vonatkozásában pedig nyilvánvalóan akadályokba ütközik az új emberek felvétele. És jó, a képzés szükséges, és van is, és ez fontos, de milyen ö, képzéseket ö, alkalmaznak? Esetleg tudnának nekünk mutatni képzési anyagokat, koncepciókat, tanterveket? Mert nagyon általánosnak éreztük a válaszokat arra, hogy jó, van képzés, de mire képzik, hogyan, miből, kikkel az embereket? Ez érdekel engem. Végső kérdésem pedig ugyancsak az ügynökségekkel kapcsolatos. Én a Libe Bizottságnak is tagja vagyok, és előadója az EU intézmények által be vagy be nem tartott emberi jogi követelményeknek. És az új ajánlások az ügynökségek felé ugye azok voltak, hogy alakítsanak ki saját emberi jogi koncepciót, hogy a saját munkavállalóik jogait hogyan érvényesítik. Ez mennyire alakult ki, mennyire van megírva, mennyire integrálta az általános stratégiába, és mennyire képezi részét a munkaerő képzésének. a Szender asszonynak adok szót. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar, eh, yo querría agradecer al, eh, al señor Satsius de la, del Tribunal de Cuentas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 arról a kérdésről is, hogy mi is a helyzet eh, a bizottsággal folytatott együttműködéssel kapcsolatban, hogyan sikerül a mindennapi problémákat eh, együtt megoldani. Ugye történt egy újabb lépés, belső ellenőrzési jelentés, ennek kapcsán is kérdezem, hogy hogyan eh, tudnak együttműködni az Európai Bizottság. <coughs> A, tag, a létszámkérdés. Nos, régi régről megörökölt problémák is léteznek még, ennek a megoldása érdekében mit tesznek. Milyen ajánlásokat kellene kidolgoznunk. Amikor a tagállamokkal kell együttműködni az ügynökségüknek. A frontex kapcsolatban eh, hallottunk eh, negatív hatásokkal járó koefficiensről, ami időnként eh, rosszabb fényben tünteti fel az ügynökség munkáját, és ezzel összefüggésben is negatív hatásokkal kellett számolni. Egy konkrét kérdést is szeretnék feltenni a költségek visszatérítésével kapcsolatban harmadik országok tekintetében. El tudnák magyarázni, hogy az egyszerű költség visszatérítési elvet hogyan kívánják alkalmazni, bevezetni. Az EIT, a következő ügynökség, az Európai Technológiai és Innovációs Intézet. Itt a kikekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Milyen mechanizmusok léteznek, hogy ellesen kerülni azt, hogy ne egyenlő elbánásban részesüljenek ezek a közösségek. Egyre gyakrabban látjuk azt, hogy van egyensúlyhiány. Az elnök félbe szakítja a, az előadó asszonyt, Inez még megkérdezném, hogy befejezted remek. Elnök, nekem is lenne egy kérdésem az EUPA-val kapcsolatban. Hogyha megnéztük a, a grafikon, vagy a diagramot, ez egy mm, szabvány ügynökség, a megfelelő díjakból is jut bevételhez. Lehet, hogy már nem tudják ezt a kérdést megválaszolni, de szeretném tudni, hogy milyen a személyzeti profil, és hogyha nő a költségvetés, akkor létszámbővülés van-e, vagy csökken a létszám. Jó lenne, hogyha erre majd kapnánk választ. Most majd a végén kérem, hogy az összegzés során adják meg a válaszokat. Frontex az EASO talán két-három percben össze tudja foglalni a válaszokat. Először talán a Frontex. Köszönöm, elnök úr. a helyi korrekciós koeficiens hatása. Nos, nem ez az egyetlen ok, de látjuk, hogy az állampolgárságtól függően a legtöbb pályázó olyan tagállamok belé, ahol alacsonyabb a korrekciós koeficiens, ami a képzési politikánkat illeti. Minden új pályázó esetében van ilyen. 2017-ben például elég eh, magas volt a szám, eh, tehát a képzésben résztvevők eh, száma. De azt látom, hogy 2017-ben 275 olyan tagunk volt, aki képzésben vett részt. 414-en voltak összesen, vagy vettek részt összesen képzésben, ami azt jelenti, hogy a munkatársaink közül sokan mm, több képzésben is, képzési programban is részt vettek hogy mi az ügynökség mandátuma, és ez, hogy van egy modulunk, ami alapvető jogokkal foglalkozik, Azután vannak munkatársak, akik a székhelyen dolgoznak, mások a külső határon. Hogy mennyi betöltetlen vezetői álláshely van, nos, 2018-ban új osztályvezetőket neveztünk ki. Jelenleg még egy felvétel van folyamatban, ez mobilitás miatt szabadult fel ez az álláshely. Emellett van egység, vagy vezető, vagy észlegvezető, helyen is üresedés, mert a korábbi vezető egy másik munkára pályázott, és ezért most kell egy új kollégának felváltani, tehát azok többnyire mobilitás. A visszatérítés az új pénzügyi rendelet vagy költségvetési rendeletre vonatkozott valószínűleg a kérdés. 2018-ban az ügynökségnek először, ügynökség először alkalmazott egy egységköltség, egy költségáltalányos elszámolást. Az egységnyi költség kapcsán az előző évekből indultunk ki, és az átlag költséget határoztunk meg a emberi erőforrások számára, de a hajók, nagy technikai berendezések esetében nem alkalmaztuk ezt a módszert, mert az új pénzügyi program kapcsán az volt a véleményünk, hogy ez megnövelné a költségszintet, és ez nem lenne teljesen indokolható. Ezért még többet akarunk tanulni arról, hogy a technikai berendezések esetében ezt a költségmódszert hogyan lehet alkalmazni. Azt, ezt az új pénzügyi programot azért már fejlesztjük a képviselőkkel, közvetítőkkel, tagállamokkal együtt, és arra számítunk, hogy idén és talán jövőre ennek hatására az ügynökség jobban tudja majd végrehajtani a költségvetést, és el lehet kerülni azt, hogy az év elején esetleg bizonyos tagállamokkal kapcsolatban problémák legyenek. Ádó úr, az elszó részéről megint csak kérem, hogy csak néhány percre korlátozza a hozzászólását. Köszönöm, lelnök úr. Ami a képzést illeti, először is valóban ez a munkánk egyik nagyon fontos eleme, nagyon lényeges a képzés, hiszen egy 27 ezer tisztviselőt képeztünk már ki 2012 óta. Egy részletesebb tájékoztató anyagot is küldünk majd hamarosan önöknek erről, de tehát a képzés mindenképpen lényeges a munkatársaink számára a legfontosabb eh, tevékenység a menekültügyi kérdések eh, kapcsán a tagállami eh, szakértők bevonása is fontos a kérdési programokban. Az ügynökség raison tehát amiért létezünk, az az, hogy segítsünk a tagállamokat az EU különböző jogainak a védelmében, és egyik ilyen joga a menekült jog, a menedékjog. Igen, most megfelelő stratégiát akarunk formalizálni, és ide tartozik egy konkrét oktatási modul a tagállamok, illetve a saját munkatársaink számára is, és szorosan együttműködünk az alapjogi ügynökséggel, számos közös projektet bonyolítunk le velük. Van egy javaslat, hogy legyen egy új menekültügyi ügynökség. Nos, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Frontexnél alakult a helyzet, jelenleg már, már mi is elkezdtünk készülni erre az új szerepre. Az én pályafutásommal kapcsolatban is volt egy kérdés. Nos, menekültügyi jogász, ügyvéd vagyok, egész életemben ezen a területen dolgoztam. A francia menekültügyi ügynökségnél dolgoztam tíz évig, és 2012-ben eh, kezdtem az EASO-nál, eh, különböző pozíciókat töltöttem be az EASO-nál, többek között eh, a, az Görögországból, a többi európai országból az áthelyezési programot kezeltem, vagy azért voltam felelős most igazgató neveztek ki nemrég, és a menekült ügyel kapcsolatos gyakorlati támogatás nyújtása is a feladataim része. Nagyon szorosan együttműködünk a bizottsággal, ugye erre is vonatkozott egy kérdés, az ügynökségnél lévő helyzet miatt ugye volt egy nehézebb időszak a bizottsággal folytatott együttműködésben, de most már visszatért a normalitás, és a DG Home munkatársaival sokszor tartunk videokonferenciákat, általában kevés időnk van. A tagállamoktól is kapunk támogatást. Mindennek az alapja a gyakorlati együttműködés tagállamokért, a tagállamokkal, de az is igaz, hogy különösen a műveletek kapcsán azért egyfajta elfáradást érzékelünk a szakértők részéről, nagyon előforrás intenzív programok ezek, és korábban csak a munkatárs egyik 26%-a dolgozott a gyakorlatban a helyszíneken. azért szükséges mindig, hogy legyenek alternatívák és opciók. A nemzeti menekültügyi hivatalokkal nagyon fontos lenne, hogyha lenne együttműködés és lennének ilyen hivatalok, ez mindenképpen segíteni a munkánkat. Köszönöm a hálózat képviselőtől is azt kérem, hogy két-három percet veszélyen. Nos, az, hogy konzultánsok eh, helyettesítik -e az elbocsátott, illetve leépített munkahelyeket. Eh, nos, a a folyamatot akartuk hatékonyra tenni, és a feladatokat valójában szétosztották a többi alkalmazott körében. Eh, bizonyos feladatok azonban mindenképpen elvégzendők, Ilyenkor eseti alapon hoztunk be konzultánsokat, szakértőket, külső szakértőket. Tehát nem az az általános politika, hogy jönnek ezek a külső szakértők, és nem is az, hogy soha ne hozzunk ilyeneket, hanem ezt eseti alapon döntjük el. Ami a díjakat illeti, a hálózat olyan kérdésekkel foglalkozik, amely mind a 45 ügynökségre tartozik, mindössze 6 ügynökség szed be díjakat tehát én az ő nevükben nem nyilatkozhatok. Ugyanakkor az írásbeli válaszunkban azt mondtuk, hogy az önök által idézett egy ügynökséghez képest a másik ötnek teljesen más a véleménye. Tehát az, hogy ha bizottság gyűjtené be ezeket a díjakat, akkor az terhesebb lenne, mint azok az automatikus folyamatok, amelyek most be vannak építve ami pedig a személyzeti felállásra gyakorolt hatását jelenteni a megnövekedett díjaknak, vagy díjbevételeknek, az arra később tudok csak válaszolni majd írásban. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszolt. Most a számvevőszék részéről adnám meg a szót egy gyors összefoglalóra a számvevő úrnak. Nagyon röviden összefoglalva, tehát mindenkinek köszönöm a részvételt ebben a vitában. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hozzájárulás, nagyon, nagyon szépen hozzájárult ez a mi a munkánkhoz már, ami a 2018-as év megítélését illeti. Szárva Maur raportőr, köszönöm, 20, 20 másodpercen van csak, és, és sem akarok csalódást okozni mindenkinek, köszönöm a lehetőséget. köszönöm a hivatali alkalmazottaimnak is ezt a munkát. Sikerül határidőre elkészíteni 17-ére a jelentést, utána január 21-én, 22-én eh, foglalkozunk ezzel a szakbizottságban. Köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm a raportőrnek, a kollégáknak, a számvevőszéknek és az ügynökségek képviselőinek. Ez a jelentés tehát januárba kerül elénk. A terem előtt van egy kis koktél fogadás, amin részt vehetnek a kollégák. Egyébként eh, nem csak bizottsági tagok vehetnek részt, ezért is siettem ennyire derek.